commencer. Hein. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes. Elkezdjük a munkát. Szeretettel köszöntöm a kollégákat. Fontos szavazás előtt állunk. Egy nagyon fontos kompromisszumos szövegről. Köszönöm a jelentés szerzőjének, illetve hát a tanácsnak is, aki majd megszólal. Szólal. Commercial. suite A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés fogunk szavazni. Miután az első olvasat megvolt a tanácssal, az informális háromoldalú egyeztetés is. Nyilván most megadom a szót azoknak, akik a tárgyaló delegációt vezették. Barbara parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, nyilván értik majd, hogyha elégedettséggel és némi büszkeséggel számolok be arról az eredményről, amelyet tegnap este értünk el. A részletekről már az eredményből is látszik, hogy ez a jogalkotási kezdeményezés, amely a dolgunk van, a jobb jogalkotás érdekében történt, és noha ö, még mindig nem vékony a dosszi, azért sokkal vékonyabb, mint sok más dosszi ebben a parlamentben. Tehát sikerült karcsúsítanunk azt. Köszönöm a sok támogatást, és főleg azoknak, akik részt vettek a munka oroszlán részének elvégzésében, és persze a bizottságnak, a tanácsnak, a bizottság titkárságának, Tukumla kollégának, akivel együtt előkészítettük ezt az anyagot, és most szavazunk róla, két hét múlva pedig a plenárison Korsman, Rüle és Kozlevski kollégáknak is köszönettel tartozom. Ebből a joganyagból, ha helyesen alkalmazzák, és erre oda fogunk figyelni, és folyamatosan követjük majd alkalmazását, akkor ebből a joganyagból egyfajta új fizetési morál nőhet ki Európában a kis és középméretű vállalkozások javára. Ne felejtsük el, hogy a Small, Small Business Act-nek a következménye ez, és a kis és középméretű vállalkozások sokszor panaszkodtak a régi és nem elég hatékony irányelvre, és ezért kellett ezt megalkotni, és remélem tehát, hogy a nemzeti parlamentek segítségével a következő két-három-négy év során egy jobb, alkalmazhatóbb és likvidebb hitelezési gyakorlat alakul ki. A vita eredményeképpen néhány nemzeti joganyagot is át kell majd alakítani, ez már zajlik is. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában már megtörtént a dolog, Spanyolországban most történik meg, és mindenhol ugyanaz a trend, a kis és középméretű vállalkozásoknak akarják megadni a lehetőséget jobb, hatékonyabb likviditás révén a működéshez, és hát újabb termékek létrehozásához. Röviden még a kritikáról minden szövetségnek, társulatnak, akik most jelen vannak, mondom, hogy ez egy kompromisszum. Ha a parlamenten múlott volna, akkor 9%-ot is elértünk volna, és nem lenne ennyi kivétel. Sokkal szigorúbb megfogalmazások kerültek volna a szövegbe, de hát 27 tagállam van, és egyeseknek már a mi javaslatunk is, vagy a mostani szöveg is túl szigorú, 27 tagállam itt együtt jogalkotást végez, és nem lehetett egyedül járnunk ezt az utat. Nagyon konstruktív volt a bizottság, a parlament közötti együttműködés, szakszerűen zajlott a vita, de vannak olyan egyesületek, és ezt azért kritikaként el kell mondanom, akik miután a koreper is döntött, a parlament is ugye ma dönt, továbbra is felelőtlen kampányt folytatnak e joganyaggal szemben, saját érdekeiket követve, elfeledkezve az európai gazdaság, az európai belső piac érdekeiről. Tehát ezt a, kritikus, ezt a kritikát engedjék meg nekem a kollégák. Ez a szöveg azonban 14, év múlva, 14 nap múlva remélhetően a plenárison tető alá hozatik, és a bizottság, a tanács is, amit most már megbeszéltek egymással, az várhatóan megvalósul. Merci Barbara. Je vais laisser la parole très brièvement. Köszönöm szépen. Most röviden megadom a shadowknak a szót, Átlik asszonynak a néppárt részéről először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Barbarának a munkát, és mindenkinek a, a shadow közül, akik ö, együttműködtek velem ebben a témában. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadónak is a munkát. Régóta szerettük volna már ezt a szöveget tetőlehozni, de én is hangsúlyoznám, hogy ez egy kompromisszumos szöveg, 27 tagállam mal kellett egyeztetni, és 27-eknek 27 különböző vélemény volt, és a parlament igyekezett mégis kompromisszumra jutni, ez sikerült. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum, és a jogalkotás pedig hasznos lesz, mert a KMU-k hamarabb vissza tudják fizetni majd az adóságaikat, likvidebbek lesznek, nem kell attól tartaniuk, hogy csődbe jutnak, és ezzel ugye nyilván munkahelyek elvesztése is együtt járna, tehát ez egy foglalkoztatási intézkedés is. Minden cégnek napi működésében ez egy hasznos egyszerűsítés. Remélem, hogy támogatni fogják a kollégák, és köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést. Krasman úr nincs itt. Bull asszony kíván mondani valamit? Igen, röviden. Még megköszönöm a sedóknak és az előadónak. Én is a belga elnökségnek köszönöm a munkát, de a tanácsnak nem annyira, mert a tanács ellenére a belga elnökség sok mindent elért, amit mi szerettünk volna. Nem biztos, hogy erre büszkék lesznek majd később. Akkor ez is elhangzott. Kozanoszki úr sincs itt. Bejon úr. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Sokszor elmondtam már, hogy ez egy hatékony bizottság, itt a miénk. És a téma is érdekes, izgalmas ugye a fizetési elmaradások könnyítése, és Barbara vezetése alatt dolgozni pedig hát ez egyenesen élvezett. Nyilván néhány kompromisszumot meg kellett kötnünk, és kiváló munkát végeztek, akik ebben részt vettek a frakció számára is mondom ezt, hogy ők is hallják. Köszönöm. A jelenlevő képviselők közül a Shadowkon kívül akar még valaki megszólalni? Ha nem, akkor megadom a szót a belga elnökség képviselőjének, Van Able úrnak. Önök is kaphatnak ma szót, hiszen nagyon sokat tettek a dologért. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belgi, belga elnökség delegációja nevében önnek, az előadó asszonynak, Weiler asszonynak és valamennyi Shadownak, Kreuzmann asszonynak, Orere Young képviselő asszonynak és Malcolm Harbornak is a bizottsági elnöknek, és köszönöm a hatékony együttműködést, és persze a titkárságnak, az intézmények titkárságának, jogi szolgálatának, a bizottságnak, ne felejtsük el az Európai Bizottságot sem, az ő érdemük sem csekély, hiszen ők hozták egy irányba, konvergáló irányba a szálakat nem a legjobb kompromisszum ez, de a legjobb lehetséges kompromisszum az intézmények között. Lehet, hogy nem mindenki találja meg a szövegben a saját gondolatát úgy, ahogy azt ő szerette volna. Nyilvánvaló, hogy itt egy minimumot kellett elérni. Ugye Weiler asszony sem elégedett a 8 százalékkal, a tagállamok persze ezen meghaladó összeget is megszabhatnak, 8 százalék lesz a minimum ez az Európai Parlament érdeme, hogy világos, egyértelmű érveket, elveket fogalmaztunk meg. És a tanács érdeme pedig abban áll, hogy bizonyos rugalmasságot képviselt egyes területeken. Tisztelt elnökasszony, tisztelt előadó shadow ahogy már elhangzott most, az átültetésen és az alkalmazáson lesz a hangsúly a következő két év során, hogy élettel töltsük meg az iskolát. És remélem, hogy ez az irányelv betölti a hozzá fűzött reményeket. A, az elnökségek dolga gyakran nem könnyű. Barbara is beszélt erről, hogy a kompromisszumok megtalálása a három intézmény között bizony néha nem könnyű dolog csak akkor lehetséges, hogyha mind a három intézmény kompromisszum kész. Brinkman asszony a bizottság részéről kap még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Csatlakozom az előttem szólókhoz, Weiler asszonynak pedig köszönöm a kiváló munkát, és persze a Shadowknak is. Közös volt ez a munka, nehéz munka volt, és ambiciózus irányelvet fogalmaztunk meg. Azt hiszem elégedettek lehetünk a szöveggel. Ez a szöveg azért ambiciózus maradt a kompromisszumok ellenére is, és hozzáadott értéket képvisel az eddigi szövegekhez, eddigi joganyaghoz képest a gazdaság, a vállalkozások és a munka világa is már vár erre az irányelvre türelmetlenül, és reményeim szerint, ha ezt a szöveget most elfogadjuk hamarosan, akkor sokkal könnyebb lesz a kis és középméretű vállalkozások élete. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Mindenki elhozta magával? Egyszerűbb, ha géppel szavazunk, mint hogyha állandóan számolni kell a kezeket. Mais non, c'est pareil. Je fais un essai. Oui, alors on va faire simplement un vote PPE pour bien vérifier. Akkor tehát kérem, hogy a néppártiak ö, szavazzanak. Mondom csak a néppártiak, hogy lássuk, hogy hányan is vannak. 14, c'est bon. Rendben van, 14, 15, 16. 16, e tehát az azt jelenti, hogy három néppárti szavazóval több van a kelleténél. Il y a des élèves étourdis dans cette salle. <laughs> bon, alors 17 euh, moins 3. Could, you please, uh, could you please... Elnök asszony meg tudná ismételni ezt, hiszen véletlenül két zöld képviselő néppárti ként voksolt. Tehát kérem, ismételje meg. Et les mêmes voteront. Hein. Il en manque deux. Ah, un. Igen, tehát egy. Il en manque un. Voilà, stop. Alors les mêmes vont voter. Akkor hagyjuk abba ezt az egészet, megálljunk. Szóval mindjárt úgy járunk el, hogy lássuk már is, hogy ki támogatja a három intézmény közötti kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Nem működik a kártyám. Alors, c'est bon, 29 euh, Igen, tehát 29-en szavaztak, 29-en mellette, nulla ellene, hát nagyszerű, remek. Ah, je vais donner la parole à Antifiles, qui voudrait... Yes, I don't have my... Nincsen nálam a szavazókártya, de mellette szavazok én, és kérem, számolják be az én szavazatomat is. Zero abstention. Nulla tartózkodással tehát. Revek, és akkor gratulálhatunk mindenkinek, aki ezzel a dossziéval foglalkozott. Most pedig Katrin átveszi az elnöklést, és egy egészen más kérdéskörre térünk rá, mégpedig az épít, épület építési termékekről lesz szó.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 Megkezdjük tehát az ép, a építési termékek forgalmazásáról szóló vitát. Aki marad, az maradjon bár, aki menni akar, az viszont menjen, ne zajogjon, ne zsínyegjen a teremben, tehát kérjük, hogy nyugodjanak meg, és kitűnő előadóink lesznek. Az árnyék jelentéstevők természetesen itt maradnak, és folytatjuk a meghallgatásunkat. <clears throat> Az első részben a CE jelzések és a szabályozott piacra juttatás kérdéséről lesz szó. Melyek a különbségek a CEI védjegy és más védjegyek között? Ez volt az egyik kérdés. Mi szerepeljen a Declaration of Performance-en, mit esetleg a veszélyes anyagok, Következő kérdésünk az volt, hogy a első olvasat során az ötös cikkben a tanács milyen következményekkel jár az ötös cikk elfogadása. Ezzel foglalkozik tehát az első rész. Greg Cooper van itt, aki az Európai Technikai Engedélyező Szerv, az IOTAM vezetője, aztán a Szioti részétől Bedoti asszony, valamint az Európai Bizottság idevágó osztályának munkatársa, és először megadjuk Cooper úrnak a szót, parancsolj Cooper úr, üni a szó. Oh, okay. I have the technology now. Thank you, Chair. Um, Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Greg Coopernek hívnak. Én a BBA ügyvezetője vagyok az Egyesült Királyságban, ám ma az EOTA nevében beszélek. Az EOTA az a szervezet, amely egy esernyő szervezete a különböző alsóbb szervezeteknek. Három kulcskérdésről szeretnék beszélni a CPR-ral kapcsolatban, a legtöbb a delegált, a bizottság delegált jogköreivel függ össze, iránt a bizottsággal is folyamatosan tárgyalunk. Lássuk az EOTA hátterét. 45 tagja van az EOTA-nak, ezek KKV-k, kis és középvállalatok, köz- és magán, de nem profitorientált testületek és tagjai. Két főállású munkatársunk van Brüsszelben, a többit pedig a, olyan tagok, mint én magam is önkéntes munkában végzik. Mintegy 2000, ma reggel ellenőriztem, európai technikai ellenőrzést hajtottunk végre, és ez a szám rendszeresen nő évről évre. Ezeket mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül végrehajtjuk azért, hogy a kereskedelmet és az új épület, építési termékek forgalmazását támogassuk, és ezek közül 60%-ot kis- és középvállalatok kaptak. Egy ETA, mondjuk ezen túl már így rövidítéssel, ETA tulajdonosok körében egy vizsgálatot hajtottunk végre, és ebből kiderült, hogy a folyamat és az idő foglalkoztatja őket, az idő még fontosabb számukra, mint a költségek. Természetesen az ROI-t, a Return on Investment-et nézik, és ilyen módon az ETA-k tartalma foglalkoztatja őket, valamint az, hogy a CE védjegyek eh, felhasználói pontosan tudják, hogy mit is jelent a CE védjegy. Az egyik kérdés az, hogy a CPR képes lesz az innovációt támogatni. Nos, ami az EODAT, EOTAT illeti, az innováció során az a újítások kereskedelmévé válására gondolunk. A CPR ezt kontextusba helyezi, Minden olyan termék, amely um, létezik, de nincs hozzá módszer, vagy nem megfelelő a módszer, akkor ezekre is kitérhetünk, de elképzelhető az is, hogy nincsen HIN, e HEN, hogy magyarul mondjuk a rövidítést, és uh, itt nincsen semmi újdonság, vagy pedig uh, az újdonság uh, nem technológiai jellegű. Tehát az újdonság jellege baloldalról jobb oldalra csökken, és az új jelenség megjelenésével a bizonytalanság is nő. Éppen ezért az EOTA véleménye szerint nagyon fontos, hogy a CPR ezt a tudás szakadékot kitöltse azért, hogy az innováció kihívásainak megfeleljen. Mélyen hiszünk abban, hogy az építési termékek forgalmazói, illetve nyújtói maguk döntenek a termékekről, illetve a tervezők, építőmérnökök és beruházók igényeit kell, hogy kiszolgálják. Nem szabad elfelejtenünk azt is, hogy a döntéshozók közül nagyon sok maga is kis és középvállalat. Ami pedig a technológiai újdonságot illete, ahogy nő a technológiai újdonság, úgy a döntéshozók egyre inkább különböző szempontokat fognak kombinálni annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy elfogadják -e ezt az innovációt vagy sem. Lehet, hogy van korábbi tapasztalatuk, amely nem innovatív. Lehet, hogy létezik egy design kód, de az is elképzelhető, hogyha nagy szervezetek, akkor a cégen belül saját szakértőkkel rendelkeznek, melyek értelmezik, akik értelmezik az adatokat, de lehet, hogy külső támogatást keresnek. Az építési piacon jelenleg az innováció tekintetében nemzeti engedélyezési eljárások határozzák meg, hogy mennyiben elfogadható egy újdonság és mennyiben nem. Ezen felül az európai technikai engedélyezési eljárás is foglalkozik ezzel, amely a nemzeti eljárásokat igyekszik az egész Európai Unióra kiterjeszteni. Ez egyik kérdés, amelyről az Európai Bizottsággal tárgyalunk, éppen az, hogy hogyan definiáljuk az Európai Technical Assessment, az Európai Technikai Értékelés rendszerét, és milyenek a hatásköre. Az EAD mint delegált jogkör az Európai Bizottság kezében van, éppen ezért velük tárgyalunk erről a kérdésről. Igen, igen, aggaszt bennünket, hogyha responsívvá, válaszadóvá szeretnénk akar, alakítani ezt a folyamatot, akkor nagyon egyszerűvé kell tennünk, hiszen minél bonyolultabb a folyamat, minél bonyolultabb az európai technikai ellenőrzés, annál drágább és annál bonyolultabb lesz ez. Az ETA-nak az mindenképpen úgy kell működnie, hogy a parlament EAD definíció módosításának megfelelően értelmeződjék, és fontos, hogy az EU-n belül a releváns szempontokat is figyelembe vegyük, és figyelembe vegyük azokat a szempontokat, amelyek relevánsak abban a tagállamban, ahol a gyártó ezeket a termékeket el akarja adni. és um, itt az információkat úgy kell összefoglalni, hogy ezek mindenki számára érthetők legyenek. Mondom, az Európai Bizottsággal tárgyalunk ezekről a tartalmi kérdésekről. Világos, hogy az egyik fő kérdés éppen abban rejlik, hogy biztosítsuk, hogy minden szereplő számára, aki ebben a folyamatban részt vesz, a pénzügyi modell működjön. A gyártók ezek, de természetesen az engedélyező hatóságok is. Nos, a CPR ezt figyelembe vette a 20-os cikkében, és a 32-es cikkében. A 20 os cikkben logikusan azt is mondja a CPR, hogy az innovatív um, gyártó ne uh, ráterheljük az EAD uh, kiállításának teljes összegét. Ez teljesen logikus, de akkor az a kérdés, hogy ki is finanszírozza az EAD-t. A 32-es cikk pedig megfelelő hátteret kínál-e problémák megoldására és uniós finanszírozására, de mint tudjuk, az ördög a részletekben lakik, és a pénzügyi szempontról, a pénzügyi kérdésekről is vitázunk a bizottsággal. A következő fólián láthatják a költségek eloszlását, vannak közvetlen költségek, és vannak közvetett költségek. A közvetlen költségek az EAD megszerzésére fordított időt tartalmazzák, valamint az ETA megfogalmazására fordított időt, aztán a közvetett költségek, az EOTA-ban való tagság, a díjak, a találkozók és az EOTA titkárságának fenntartása is ide tartozik. Hogyan kerül ez finanszírozásra? Hát kérdezzük ezt meg. Úgy gondolom, hogy itt a részlet kérdéseket kell tisztázni. Világos, hogy a gyártó a assessment, az értékelési munkát finanszírozza, ám az EAD kialakítását szolgáló munka finanszírozása még tisztázatlan. Mondom, a bizottsággal elkezdtük a tárgyalást ezekről a kérdésekről. A pénzügyi modell főbb kérdései tehát ezek. Az EOTAM testületei önfinanszírozóak javarészt, és a CPR testülete is ebbe az irányba mozdulnak el. Az EAD kialakítási költségei jelentik tehát a kulcskérdést. Hogyan működik majd ez a modell a gyakorlatban? Hogyan lehet a CPR-t végrehajtani? Hát csak úgy, hogy egy megbízható pénzügyi modell működik, és mondom, a részleteit ennek még ki kell dolgozni. Végezetül pedig a folyamatról és a gyakorlati kérdésekről, itt a implementáció és a végrehajtási kérdéseket is megvizsgáltuk, a CPR végrehajtási kérdéseit. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk azt, hogy az EOTA a CPR-rel és ennek módosításaival előgedett aggályosnak tartjuk nem is annyira a cikkeket, hanem a mellékleteket. Ezeket problematikusnak tartjuk. A második melléklet egy EAD megszerzéséhez vezető folyamatot próbálja leírni, és egy ilyen mindenki számára működő megoldást próbál leírni, a technikai specifikációk előírása minden esetre vonatkozik, arra az esetre is, hogy egy standardizált terméket kicsikét módosítanak, és arra az esetre is, hogy egy teljesen új terméket vezetnek ebbe a piacra. Nos, ez persze problémákat is magában rejt, ez a szabályozás. Ilyen módon a kontraktor és a gyártó közösen, tehát a szerződésben, a gyártóval szerződésben álló és közö, a gyártóval közösen kéri az engedélyezést. És ez persze egy új módszer alkalmazása esetén nehezebb és hosszadalmasabb. Gyakran, amikor nem tudjuk, hogy melyek a becslési módszerek, még nehezebben tudjuk végrehajtani ezt az eljárást. Úgy gondoljuk, sokkal inkább szakpolitikai kérdésekre kellene koncentrálni a mellékletekben, bár a határidők tekintetében részletes. Például egy hónapon belül eh, értesít, alkalmazni kell ezt a folyamatot, de valószínűleg 18 hónap telik el addig, amíg az ETA-t ki lehet adni, az IT-t ki lehet adni. A legfontosabb számunkra az, hogy a gyártók és az ügyfeleink igényeit a folyamat legelejétől kezdve megértsük, és éppen ezért nem érjük, hogy miért egy hónap. Hat hét már is jobban hangzik, de összességében a határidő tényét, magát problematikusnak tartjuk. Ezért tehát úgy gondoljuk, hogy a szereplőkkel egy átlátható módon ki kell alakítani a részletes folyamatot. Például több disziplináris, több szakértő részvételével egy stakeholder csoportot, vagy egy szereplők csoportját kell kialakítani, azért, hogy valóban minden szempontra figyelemmel dolgoztassék ki a rendszer. Az EK irányába felvetettük ezt a kérdést, és a bizottság a ráruházat jogkörök segítségével ezeket a, módo- ezeket a mellékleteket módosítani tudja majd. Ez itt az innováció magam. Nos, az innováción látjuk az életciklus ívet, ez a termék technológia életciklusa, és a pirossal látjuk a beruházási szakaszt. Egy a a folyamatot még a fejlesztés időszaka alatt kell elindítani. Tapasztalatunk alapján az e- nagyon innovatív termékeknél megkapjuk a terméket, és azután ezt kell elfogadni, majd pedig ez alapján dolgozzák ki az etát, az ita t Ezután általában jön a kettes és a hármas termék, amelyeknek lehet, hogy enyhén változó applikációk, alkalmazások van. Most ebben az esetben megragadjuk az EAD-t, és ezekre a speciális termékekre kidolgozzuk őket. Összességében azt mondhatjuk, hogy így minden terméknek meg lesz a saját maga IED-je vagy EAD-je, és ezeket azután egy konszolidált, összefoglaló dokumentumban lehet összefoglalni, és ez a termékcsoport, hiszen most arra már termékcsoportról beszélünk, egy harmonizált standard vagy norma megírásához adhatja az alapot. Nos, úgy gondoljuk, hogy ez történik, és az itt körülvázolt folyamatban ennek a valóságnak a tükröződését szeretnénk látni. A következő fólián még egy példát adok arra, ahol a mellékleteket módosítani kell. A négyes melléklet egyes táblázata joggal akarja meghatározni az engedélyező testületek eh, jogkörét. Ezzel egyetértünk ám jelenleg a négyes táblázat a termékek vissza a történelembe visszatekintő kategorizálását adja, nem a jövőben elfogadandó termékekről beszél. Az EOTA szerepe pedig pont a még nem létrejövő termékekről ö, koncentrál, és ö, nagyon nehéz ezeket, még egyszer mondom, az egyes táblázatba ötvözni. Ezért úgy gondoljuk, hogy az egyes táblázatot még tovább meg kell fontolni, hiszen amikor a gyártók innovatív termékeket akarnak engedélyeztetni, akkor meg kell akadályozni, hogy túl sok időt veszítsenek el. Ezért úgy gondolom, hogy rugalmasabb, kompetencia alapúbb megközelítéssel kell dolgozni, és nem a történelemben már létrejött, vagy a már meglévő termékekre kell koncentrálni. Nem akarom az összes mellékletet bírálni, hiszen a négyes melléklet kettes táblázata amely a kritériumokkal foglalkozik, megítélésünk szerint kitűnő példáját adja annak, hogy megmondja, mi a legjobb tapasztalat, a best practice. Tehát a kettes és a négyes mellékletet módosítani kell, ezt a delegált jogkörök segítségével meg lehet oldani. Úgy gondoljuk, hogy a folyamat életteli kell, hogy legyen, és az innováció kell, hogy előbbre vigye ezt. Ezen felül azt is hisszük, hogy egy multidisziplináris, hogy a szereplők multidisziplináris csoportja megoldást jelenthet erre a kérdésre, és aztán még van egy kérdés, amelyet eh, felvetünk. Nem várunk addig, amíg a CPR, tehát amíg a rendelet eh, elfogadásra kerül. Az EOTA egy szemináriumot tartalmaz novemberben, ahol a szereplőkkel, a piaci szereplőkkel ezeket a kérdéseket megvitatjuk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a nagyon részletes elemzését a helyzetnek. A novemberi szemináriumra ez egy jó felkészülés. Remélem, hogy megkapjuk a teljes anyagot A három előadás után fogunk majd kérdéseket föltenni. Most egyből megkérem Giancarlo Bedotti urat, Thank you. hogy tartsa meg előadását. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Amikor megkaptam a meghívót erre a mai alkalomra, és megnéztem, hogy mennyi időm lesz felszólalni. Lehetetlen, gondoltam. Nem lehet normálisan véleményt alkotni ö, 10 percben erről a témáról. De hát ez van. Mégis megkísérlem a lehetetlent. És egyből kezdjük az első kérdéssel. Ugye a munkaprogramban, a Session 1-ben az a fő kérdés, hogy az első kérdés, hogy miért különböznek az építőipari termékek a többiektől. Egyszerű a válasz, azért, mert ezek nem végtermékek, nem fel, tehát igen, nem végtermékek, hanem köztes termékek, amelyeket folyamatosan beépítenek épületekbe, és ezért a biztonság fogalma is más, az ő esetükben, ugyanis csak annyiban nevezhető a termék biztonságosnak, amennyiben annak a felhasználása is biztonságos, vagyis számos munka biztonsági előírásnak kell megfelelni ahhoz, hogy egy termék biztonságos legyen. Tehát a termékek, az építőipari termékek nem önmagukban biztonságosak vagy nem biztonságosak, hanem a felhasználás módjától függ az, hogy azok-e. Tehát a biztonság fogalmát tágabban kell értelmeznünk, nagyban függ a biztonság attól, hogy hogyan használják a terméket. A tervezők, a, az építőcégek, a lakberendezők, a felhasználók, a végfelhasználók, tehát Ugye gondoljunk egy 30 cm átmérőjű ö, fa, vagy acél, vagy beton rúdra. És ha ezt két téglára ráállítjuk, 25 centire a földtől, és megkérünk valakit, hogy menjen rajta végig, akkor valószínűleg ezt mindenki biztonsággal megteszi. De ha ezt 20 méter magasságban kell megtennie, és végigmennie ezen a rúdon, valakinek, akkor valószínűleg a többsége az embereknek elutasítaná ezt a kísérletet, mert nyilván sokkal <laughs> nagy, nagyobb a veszély, 20 méter magasságban is. Ez ugyanaz a keresztgerenda, tehát nem a keresztgerendában rejlik a biztonság vagy a veszély, hanem abban, hogy hol van és hogyan építik be. Éppen ezért mivel az építőipari termékeknek ez a sajátossága megvan, ezért a CE megjelölést is másképpen kell értelmezni esetükben, mint a többi terméknél. Itt a CE megjelölés nem egyfajta normának való megfelelést jelent, nem konformitást fejez ki, nem norma megfelelést, csupán azt igazolja, hogy a termék csomagolásán olvasható tájékoztatás, információ megbízható forrásból származik, pontos és egységes nyelvezetet használ, összehasonlítható az európai ö, harmonizált ö, specifikációk alapján, tehát a tagállamok bármelyikében megbízhatónak minősül a termék leírás. Egy másik fontos kérdés ugyanezen a fejezeten belül az, hogy mit ö, írjunk bele a Declaration of Performance-be, a termék leírásba. Nyilván minimum 4-5 fázisa van minden építkezésnek, önök lehet, hogy még többet is bele tudnának ebbe a sorba írni, és nagyon mások azok a személyek, akik érintkezésbe kerülnek a termékkel, attól függően, hogy melyik fázisban van az. És a tudásuk is különböző a termékről, illetve a céljuk, szándékuk is más. Az, és ezért lehetetlen ö, egységes jellemzőket megfogalmazni egy termékről, mert attól függően, hogy valaki a piac melyik szegmensében van, ugye, hogy építési hatóság, tervező, vagy építő, vagy beszállító, vagy, vagy biztosító. Ez a lista ö, nagyon különböző lehet, és ezért az a véleményem, hogy abban az előzetes anyagban, amit olvastam, fölösleges, üres DOP-ket írni, illetve a DOP tulajdonképpen de, per definíció nem fölösleges, és ha üresen hagyjuk a DOP-t, akkor az nem minősül nyilatkozatnak. Tehát legalább egy szempontot bele kell írni, hogy nyilatkozatnak minősüljön, ugyanakkor ebbe az egybe minden belenyomorítani nem lehet, minden elvárás szempontot, és mindez átalakítja a DOP-t egy abstrakt anyaggá, amely a normák fölött lebeg, és még ha meg is történik a nyilatkozat, az nem megbízható. Tehát számomra a DOP értelme kétséges. És éppen ezért nem nagyon tudtam megválaszolni azt a kérdést sem, hogy mit kéne beleírni, illetve hogy ki ö, állítsa össze ezt a listát. Szerintem a, a bizottságnak és a tagállamoknak nyilván más a kompetenciájuk, felelősségük, szerepük ebben a folyamatban, de egyiknek sincs kompetenciája akár csak egy minimálista létrehozására. A DOP fő szerepe túl sok szempontot egybesít egyszerre. Ha már írunk ilyet, akkor legyen benne legalább egyfajta felelősségvállalás, a gyártó felelősségvállalása, legyen benne egy konformitási nyilatkozat, hogy a termék leírás megfelel a normáknak, és egységes nyelvezetet használjunk minden tagállamban. Az európai technikai specifikációk nyelvezetét. Tehát eh, a CPR-nak eh, a hatája vagy értelme az, hogy a marketing tevékenységet segítse, és nem a piaci tevékenységet. A piac döntse el maga, hogy mire van szüksége, azon kereten belül, amelyet a rendelet tervezet biztosít. Utolsó gondolatom következik, ez nincs leírva itt a kivetített anyagban. A derogációval foglalkoznék még röviden. A derogációról szóló cikkben szerepel, Hát háromféle megfogalmazás ö, szerepel, például a nem sorozatban gyártott termékek kifejezés szerepel itt, mint kivétel. Önök hány olyan épületet láttak már Brüsszelben, aki, amelynek egyforma a homlokzata? A Berlemannak is, a régiók bizottságának is sajátos ö, homlokzata van, most akkor ezek sorozattermékek, vagy nem? Bizonyos értelemben nem, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy olyan termékek, tehát vannak bennük olyan termékek, amelyek közösek, és ki lehet játszani ezt a szabályt. Tehát sokkal jobb definícióra van szükség, mint a nem sorozatgyártásban készülő megfogalmazás. Azért, hogy akik majd alkalmazzák a jogszabályt, ne tudják százezerféleképpen magyarázni és félremagyarázni, vagy maguk javára magyarázni ezt a derogációs kivételt. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a nyílt beszédet. Most az első kör utolsó felszólalója következik. Marelsz úr. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Előadásomban szigorúan megpróbálom azt az elvárásrendet követni, amit önök megfogalmaztak. a úrral hasonló a problémám. Ö, nehéz, eh, na, tíz percben, amit lehetne, és bizonyos értelemben meg ugyanazokat fogom mondani, mint az előttem szóló. De jó hírem van, mert Benatti úr a szemben dolgozik, vagyis az a feladata, hogy jó normákat alkosson, és így tulajdonképpen a bizottsággal sok tekintetben hasonló a feladata lehet, hogy én is hasonló válaszokat fogok adni a kérdésekre, mint ő adott. Az első kérdés az, hogy a cél megjelölés mást jelent -e az építőipari termékek esetében, mint más termékek esetében? Igen, mást. Megpróbáltam röviden összefoglalni és világossá tenni, hogy miben is áll ez a különbség. Ez a legfontosabb, a legfontosabb szempont itt az, hogy nem is értik gyakran sokan, hogy mi a célja megjelölés értelme. Én a definíciókból indulok ki. A cél megjelölés az irányelvek szerint csupán konformitást fejez ki, mégpedig az alapvető irányelvekben lefektetett biztonsági szabályokkal való konformitás. amint önök is tudják, az alapvető biztonsági előírások ugye el vannak írva a termékre, és az irányelvben is megfogalmazódnak. Tehát egy piacon megjelenő termék minden alapvető követelménynek meg kell, hogy feleljen. Ez a konformitás jelleg. Mit fejez ki a cél megjelölés az építőanyagok tekintetében? Ott már nem konformitást fejez ki, nem olyan értelemben, ahogy általában, hanem inkább performanciát fejez ki, ez mást jelent. Az egyes mellékletében az irányelvnek nincsenek termékekre vonatkozó általános alapvető feltételek, ugyanis lehetetlen ilyeneket megfogalmazni a termékek sokfélesége miatt. Tehát azon múlik a termék performanciája, hogy hogyan használják föl. A biztonságosság is ettől függ, és ezt kéne az egyes mellékletben definiálni. A CE megjelölés tehát mit jelent? Azt jelenti, hogy amit a performanciára vonatkozóan ráírtak a termékre, akkor azok az adatok és állítások egységes metodika, harmonizált normák szerint fogalmazódott meg. Ezt jelenti a célmegjelölés, plusz azt is jelenti, ahogy Berotti úr is elmondta, hogy a gyártónak minden lehetséges eljárási szabályt is be kell tartania, amely a rendeletben van. Ebből következően ez a két elvárás a cél megjelölést alkalmazókkal szemben azt jelenti, hogy a cél megjelölés végül is megbízható ságot jelent, és azt, hogy a gyártó vállalja a felelősséget a termékért, de ez teljesen mást jelent, mint más termékek esetében. Az új megközelítés szerint a normák szintjén nem lehet semmit sem előírni. A termékekre vonatkozóan a piacra dobás előtt. Nyilván van egy-két norma, ami elvárható. A szabály az, hogy nincs szabály, tehát nincsenek egységes normák. Sem normák szintjén, sem a szabályok szintjén. Miért van ez így? Miért van ez a különbség az építés, építőipari termékek és más termékek között? Ahogy Bedotti is, úr is elmondta, ezek köztes, félkész termékek, többségük az, tehát még arra várnak, hogy őket beépítsék valahova, valamibe, nem önmagukért léteznek, nem végfelhasználók számára gyártott termékek, Néha a fogyasztó is találkozik velük, ugye, hogyha maga barkácsol valaki, akkor maga építi be, de többségileg ezeket a termékeket a fogyasztó csak már tényleg beépített állapotukban ismeri meg, nem a csomagolásukban. Tehát ezek beépülnek épületekbe, és nem végtermékek, ezt most már tudjuk. És ezért a biztonság koncepciója, amit ezekre alkalmazunk is, más, mint más termékek esetében. Ugyanis a beépítés módjától függ a biztonság, és csak a beépítési technológiával együtt lehet beszélni elvárásokról. Meg kell, hogy értsük, hogy az építési termékeknek ugye a munkás szempontjából is biztonságosnak kell lenniük, de a biztonság előírások szabályozása nem a termékeken keresztül valósul meg. Valakinek ö, ezeket is meg kell fogalmaznia. Egyetlen kivétel van a veszélyes anyagok esete, itt tényleg magában az anyagban van a veszély, és a szakembereknek tudni kell, és hát tudják is, hogy ezekkel hogy kell bánni. Ezek a rendeletek nem definiálják azonban az egy, egyes termékekre vonatkozóan az, a biztonságot, kivéve mondom a veszélyes termékeket. Nincs egyetlen egy olyan egységes szempont sem, amely bármely építőipari termékre egységesen alkalmazható lenne. És a parlamenti képviselők ebbe bele gondoltak már, és a bizottság majd még ezt álljon, még talán nem reagált erre. A biztonság tehát a felhasználás módjától függ. Nagyon fontos, hogy az építőipari terméket rendeltetésszerűen használják föl, és az, hogy ki használja föl, ki a felelős a felhasználásért. Nyilván az, aki építi a házat, az a felhasználó, vagyis a mérnök, az építősi vállalkozó, akiknek az anyaggal különböző dolga adódik. Mindenkinek megvan a saját felelőssége, de ehhez persze információra van szükségük a termékkel kapcsolatban. Tehát mi most olyan rendszert szeretnénk teremteni, amely ezt az információt harmonizálja oly módon, hogy minden az építési folyamatban résztvevő személy a megbízótól a felhasználóig megfelelő információval rendelkezzen a termékről. Ez egy információ lánc, egyfajta norma erre vonatkozik. Mit kell tehát beleírni a DOP-be? A rendeltetésszerű felhasználással kapcsolatos információkat. Mert eh, lehet sokféleképpen használni egy adott dolgot, de hát nyilván nem térhet ki minden lehetséges felhasználásra eh, a szöveg. A mérnök szempontjait kell például először figyelembe vennünk. Például ő egy olyan személy, aki releváns a felhasználás szempontjából. És a tagállamokban nagyon különböző szabályok vonatkozhatnak egy-egy termék felhasználására. Ezek mindig konkrét és egymástól eltérő szabályok. Például itt mondhatnánk, hogy mit tudom én, milyen tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni ebben a teremben a szénszálas anyagoknak, legalább 60 fokot ki kell bírniuk például. Ez így normális, hogy 60 percig kell állniuk a tüzet. Ez az információ ö, tehát a felhasználáshoz kötődik, kevésbé a termékhez, és nyilván a rendeltetésszerű felhasználáshoz. Ez egy fontos elv. Tudjuk utólag, a posteriori, hogy a termékeket nyilván ö, úgy építették be, hogy megfeleltek az elvárásoknak, de ki az, aki ezt utólag eldönti? A felhasználó? A mérnök? A megbízó? Nem a gyártó nyilván. A gyártó piacra dobja a terméket, és ezt aztán nagyon sokan, sokféleképpen használhatják. Tehát a felhasználókon múlik a dolog. A tanács úgy döntött, hogy minden gyártó, amikor piacosít egy terméket, akkor köteles legalább egy jellemzőjét a használatnak figyelembe venni. Na de melyiket? A tanács azt már nem mondta meg, hogy melyik lehetséges felhasználást vegye figyelembe a gyártó. És mivel erre a fontos kérdésre senki nem adott választ eddig, illetve ez azért teszi a tanács, mert a tanács a piacra bízza ezt, és biztos benne a tanács, hogy a piac működni fog, ahogy a bizottság is javasolta, a piac döntse el, a piac keretfeltételei döntsék el, hogy mire jó egy termék, csak keretfeltételeket kell szabni az, a beszállítók és a, a felhasználók szempontjából alapvető normákat kell előírni, és a gyártó eldönti azt, hogy mi a rendeltetésszerű használat. Ha a tanács a piacra bízza, akkor nyilván a piacnak kell elvégezni ezt a munkát, de miért csak egy jellemzőt vár el a gyártótól a tanács? Hogy, hogy nem jellemzőt, hanem felhasználási módot. Emögött a logika talán az, hogy ha minden lehetséges jellemzőt ráírunk egy termékre, le, lehetséges összes felhasználáshoz kötődően, ez elvileg logikus lenne, de egy másik logika, és ez a tanácsé, a bizottságé is, azt mondja ki, hogy azért csak egyet várunk el, mert tudjuk, hogy a felhasználó felelős, és tudni fogja, hogy mit, miért vesz meg, és nem akar fölösleges terheket róni a gyártóra, és ezáltal a piaci működését korlátozni, fölösleges terhekkel megterelni a gyártókat, és így a társadalom egészét. Ez a két lehetséges logika, véleményünk szerint, tehát vagy azt mondjuk, hogy mindent rá kell írni, vagy semmit nem kell ráírni. Ehhez képest viszont a tanács azt írja, hogy egy felhasználási módot rá kell írni. Ezt a köztes megoldást alkalmazta. Mi van a veszélyes anyagokkal? Ezeket be kell -e írni a DOP-be, vagy sem? Igen, nyilván a veszélyes anyagokat fel kell tüntetni, erre vonatkozik már jogalkotás, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozik, és ezek bejelentésével. Nem látunk különösebb okot arra, hogy ezt most megismételjük, illetve csak az építőipari gyártókra terheljük rá ezt a kötelezettséget. A maga idején Ezekről már tárgyaltak, ez egy folyamatosan változó, dinamikus joganyag is, ahogy önök is elmondták, Stiller asszony például. A jó barátok, jó szomszédok, tehát szerintem ebben a szövegben nem kell ezzel foglalkoznunk, mi nem vagyunk ennek a témának a szakértői, a veszélyesanyagoknak. Vannak más joganyagok, amelyek megfelelő módon kezelik ezt a problémát. Mi támogatjuk persze hogy legyenek hivatkozások, egymásra hivatkozások a joganyagokban. Persze, írjuk bele a mi joganyagunkba is azt, hogy amennyiben létezik erre vonatkozó más joganyag, akkor azokat kell követni. És azt szerint kell tájékoztatni a felhasználót a termék veszélyességéről. Szerintem így érdemes eljárnunk ez a megoldás. Azt hiszem nincs már több időm. Az 5A cikkben ugye derogációk fogalmazódnak meg. Bedotti úr is elmondta, hogy ezek nem jók, ezek a megfogalmazások. Az 5A pont gyenge. Gyenge cikk, gyenge bekezdés, mert először és sok minden definiálni kéne, még mielőtt ezeket a fogalmakat alkalmazzuk. Ráadásul ennek a derogációnak a második része pedig furcsa, meglepett, amikor olvastam, mert azt mondja, hogy a gyártó felelős a biztonságos felhasználásáért a terméknek. Szerintem ezzel gond van. Kicsoda a felelős? Miért? Nem értem. Ezt tisztázni kéne, pontosítani kéne. A derogációk, a többi derogációval nincsen bajunk. Önök végül is nem is kértek mást. Én, ha megengedik, akkor egyel foglalkoznék csak az STD-vel, az egyszerűsített eljárással. Nagyon kevesen értik azt, amit a bizottság eredetileg akart ezzel a furcsa STD-vel. Az STD csak megfelelő dokumentációt jelent. És ebben mindenki érdekelt, mert az egyszerűsített eljáráshoz ez szükséges. Abban mindenki egyetért, hogy kevesebb bürokráciára van szükség, és ezért javasoltuk, hogy a megfogalmazást módosítsuk egy kicsit. Azt szerint, hogy milyen fontos. Először is definiáljuk, hogy mi az egyszerűsített eljárás. Korrekt definícióra van szükség, és utána pedig azt kell lefektetni, hogy milyen feltételek e- teljesülés esetén lehet az egyszerűtett eljárást alkalmazni. És ezután jön az, hogy megmondjuk a gyártónak, hogy az egyszerűsített eljáráson belül mit köteles mégis feltüntetni. Minden alkalommal e, azt javasoltam volna, hogy az STD-t a megfelelő dokumentáció kifejezésre helyettesítsük, és így elkerülnénk egy olyan vitát, amely egyébként teljesen fölösleges, számos ilyen fölösleges vitát elkerülhetnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, megköszönöm az első három felszólalónak ezt a hallatlanul izgalmas előadásokat. Négy óra múlt tíz perccel, és külön örülök annak, hogy Cooper, Bedotti és eh, Leo Zárgulesz eh, hölgyek és urak itt vannak körünkben, illetve urak, és kérdezem az árnyék jelentéstevőket, hogy van-e észrevételük, kérdésük, hozzászólásuk ehhez. A teljesítményigazolásra kapcsolatban egy a kivételekkel kapcsolatos kérdés lenne még, hogyha az ötödik cikk szerinti kivétel esete forog fenn, Nos, ez a szememben kicsikét még árnyaltabb megfogalmazást igényel. Nos, hogyha ilyen kivétel van, akkor a negyedik cikk második bekezdésével kapcsolatban nehézségeink támadhatnak, ugyanis az úgy szól, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos és a főbb jellemzőkkel kapcsolatos információkat csak olyan formában és úgy lehet rendelkezésre bocsátani, hogyha ezeket az információkat ez a teljesítmény leírás megfelelően specifikálja. Tehát a kérdésem az lenne, hogyha nincsen teljesítmény igazolás, akkor gyakorlatilag nem is lehet információkat kiadni? Egész egyszerűen azért, mert nincsen teljesítmény igazolás. Itt úgy gondolom, hogy ez egy szabályozási hézag, információt akkor is kell tudnunk adni a egyes termékekről, előregyártott termékekről, vagy pedig nem sorozatgyártású termékekről, hogyha ilyen teljesítményigazolás nincsen. Tehát ez lenne az egyik kérdésem. És hogyha még hozzáfűzhetnék még egy kérdést, akkor az az lenne, mi az önök véleménye, és a utánam következő szakértők véleménye. A 37. cikk szerinti kivételről, ami a mikrovállalkozásokat érinti és ami pedig a gyakorlatot illeti, a teljesítmény igazolásoknál a kérdés, a nyelvek kérdése. Mindent egy nyelven kell megfogalmazni, akkor is, hogyha nem tudja az előállító, hogy a kereskedő milyen országba fogja exportálni a terméket, tehát milyen nyelven kell a termék leírás rendelkezésre bocsátani. Egy nyelven, vagy több nyelven, Franciaországba, Görögországba kerülhet a termék. Aztán később lesznek további kérdéseim is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig Heidi kapszőt. Fontos, hogy mások is szót kapjanak, azonban szeretném először megkérdezni, hogy hogyan definiálja a bizottság a mikrovállalkozásokat. Az ötödik eh, cikkben product individuality van definiálva, én ezzel nem sokat tudok kezdeni, ezzel sok, és nem tudok mit kezdeni itt a mikrovállalkozások fogalmával, tehát itt kitérnék erre a kérdésre, és meglep, hogy a megjelölés kérdésénél nem beszéltünk a termékfelügyeletek kérdése, a termékek ellenőrzésének kérdéséről. Tudjuk, hogy az ár is nagyon fontos szerepet játszik, és a piacfelügyelet is nem csak az ár határozza meg a termék értékesítését, és nagyon problematikus számomra az építőipari anyagoknál, hogy a, nem ejtettünk szót a piacfelügyelet és a termék biztonság ellenőrzéséről. Köszönöm. Nem is tudom, ki szeretne válaszolni a kérdésekre. Akkor nem tudom, hogy ki válaszol. Tehát kérem a panelistákat, a pódium diszkusz vita részvevőit, hogy válaszoljanak a két kérdésre. Cooper úr, parancsoljon. Működik? Igen. A kis mérték utáni termelésre vonatkozó kérdés, és a derogáció tekintetében azt mondhatom, hogy meg kell nézni, hogy a termék definíciója honnan ered. A legtöbb építési terméket a gyártók piacosítják, és a felhasználhatóságát a felhasználók döntik el, hogy mire használják ezeket a termékeket. De el tudom képzelni az speciális eseteket, például amikor a, ter, a tervezést a termelés előtt végzik el, mondjuk egy katedrális ólomüvegablaka esetében. Nos, hát egy ilyen esetben viszont felmerül a kérdés, miért van a CE jelzésre vagy megjelölésre szükség a terméken, hiszen a termék sajátosságait a tervező határozta meg. Köszönöm. Kéri más a szót, igen. Talán még a Cooper úr által mondottakhoz valamit hozzátennék. Hogyha én ajtógyártó vagyok, és azt látom, hogy egy olyan ajtót rendeltek tőlem, amelyet a Szent Pálszékes Egyházba fognak beépíteni, akkor ezt az ajtót nem kell CE jelzéssel ellátnom, hiszen ez valóban mérték után, lépték után megrendelésre készül. De mondjuk a Berlemont uh, homlokzat egy jó példa. Vannak olyan termékek, amelyek egy konszolidált rendszerben kerülnek felhasználásra, és az elemek különböző kombinációja egy uh, több különböző felhasználáshoz vezethet, ezek azonban nem megrendelésre készültek, hanem termékek, amelyeket egy konszolidált rendszerben szerelnek össze. A mérték utáni szabóság által készített termék a Szent Pászékes Egyház kapuja lesz, és ezekre persze nem kell feltenni a CE megjelölést. Igen, csak nagyon röviden, hiszen nagyon konkrét kérdések hangzottak el. A mikrovállalkozás definíciója nagyon pontos, ha jól emlékszem, a parlament ezt meg is határozta egy dokumentumában. Tehát a CPR legutóbbi definíciója alapján lesz ez meghatározva. A munkavállalók tekintetében azt hiszem kevesebb, mint 10 munkavállaló és aztán 250 ezer euró forgalom. Másodikra nem emlékszem a második indikátorra, de két nagyon pontos indikátor alatt kerül meghatározásra munkavállalók száma és a forgalom. forgalom. Aztán pedig most a 37-es cikk alapján meghatározott nyelvi alkalmazásra kérdezett rá? Nem értettem ezt teljesen. Hogyha elolvassuk a 37-es cikket, akkor az derülhet ebből ki, hogy ez csak nagyon helyi cégekre kerülhet alkalmazásra. Tehát a 37-es cikkről. Ugye itt a mikrovállalkozások és az egyszerűsített eljárás kérdésére kérdezett rá. A 7-es cikk négyes bekezdéséről beszélek. Elnézést, tehát nem 37-es cikk. Igen, ez azonban az új jogi keretből ered, tehát a vitát már lefolytatták, és így döntöttek. A tanácsban is volt elegendő időnk arra, hogy az új jogi keretet nyomon kövessük. Teljességgel készen állunk arra, hogy ezt a kérdést újra átgondoljuk, de világosá kell tenni, hogy az új szabályozás jobb, mint a régi. Ami pedig a négyes cikk kettes bekezdését illeti. Úgy hiszem, nem teljesen értem a problémát, hiszen hogyha nem határozunk meg egy tulajdonságot, akkor természetesen ezt nem lehet publikussá tenni. Azaz tehát a nyilvánosságra tétel, vagy a tulajdonság eh, feltüntetése motiválja a termelőt. Tehát voltak éppen ez egy pozitív dolog. Köszönöm szépen, hogy megválaszolt ezeket a kérdéseket, és most tovább lépünk a meghallgatás második részére. Már öt teljes perc késésben vagyunk, de azért nem olyan drámai a helyzet. Bemutatom az új előadóinkat dr. David Moore, aki a British Construction Steelwork Association igazgatója, Ian Cummins a FIEK munkatársa és a normák és a minőségbiztosítás tanácsának elnöke. Professzor Buchsenmeier, aki a Deutsches Institut für Bautechnik volt elnöke, és a Eurocode um, strukturális Eurocode uh, konzulánse, és végül, de nem utolsó sorban Michael Robert, aki a Kant képviseli, amely a foglalkozási, a munkaegészségügy és egészségügyi normák kialakításának tanácsa. Már is megadom David Moore-nak a szót. Tessék, David, köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek az önök körében, és beszámolhatok a CE megjelölés kérdéséről az építőiparban és az acél, az építőipari acél termékek területén. Rövid áttekintést szeretnék adni Európában az építőipari piacról, aztán részletesebben szeretnék szólni az acélpiacról, acélgyártók, feldolgozók, hiszen az építési termékek rendelet nagyon széles körű témákat fed le. A legtöbb ilyen termék az én iparágam által kerül előállításra, és ezekről majd beszélek. Utána a CE megjelölésről szeretnék ben beszélni, a acéliparban, és utána pedig a különbségekről is szeretnék beszélni a saját területem. Az én termékeim hatalmasak. Nézzük, aztán megvizsgáljuk az ötös cikket, a derogációt, a fenntarthatóság szempontját, valamint azt hogyan lehet betartani a CE megjelölésre vonatkozó szabályokat. Rendelkezik-e az Európai Unió ehhez a megfelelő eszközök, és utána pedig a kulcs kérdésekre térek rá. Az európai építőipar hatalmas, az európai GDP 8%-át teszi ki, kb. 20 millió embert alkalmaz, közülük 8 és 8 millió tonna építési ad, um, acélárút készítünk, az kis dűbeltől kezdve a hatalmas i gerendákig, és a kis sufnitól egészen a felhőkarcolóig felhasználják a mi termékeinket. A vasat ugye kibányásszák, azután ezt megolvasztják, és különböző acélipari termékeket állítanak elő belőlük. Ez itt a sorozatgyártás, amit látunk, több kilométernyi acél szekciót gyártunk, amelyet azután az acél elemek felhasználásában használunk, ezeket egyébként CE jelzővel látjuk el, és ezeket azután az én tagjaim vásárolják meg, akik maguk is tovább beépítik, eze, gyártják ezeket a termékeket, ezeket köszörülik, vágják, csiszolják, és esztergálják, marják, és így bonyolult acélipari termékeket állít, állítanak el belőle, és ezek általában hatalmas termékek, amelyeket szintén CE védjegyen látnak el, és így kerülnek a piacra. Következő fólia. Ugyanakkor a már meglévő acélgerendákat össze is tudjuk állítani, a három fényképen látható, hogy különböző acéltermékeket hogyan állítanak fel egy épület acélvázáként. Természetesen még ez a, ez a csomag úgymond, amiből össze lehet állítani ezt a vázat, szintén CE védjegyel látható el az építőipari termékekre vonatkozó rendelet alapján. Itt láthatják azt a számos terméket, amelyet az iparág előállít, hatalmas mérték után egy egyedi termékeket, termékektől kezdve az egységesített termékekig gondoljanak bele, hogyha egy ilyen acélipari termék megsemmisül, akkor hatalmas károkat okoz, életek kerülhetnek veszélybe, és hatalmas gazdasági károkat is okozhat. Egy fóliával menjünk vissza. Igen, itt most valami megakadt a rendszerben. Well, I was going to show you, and it's actually in your pack, is the... Az önök fú- csom- csomagjában láthatják az első írországi CE védjeggyel ellátott acélhídat, ez egy 1911-ben felépített acélhíz, híd, amelyet lebontottak, újra felépítettek, és a gépipari termékek irányelv alapján CE jelzőt kapott. Tehát vannak termékek, amelyeket két jogszabály alapján is CE jelzéssel lehet ellátni. Következő fólia. Hogyan látjuk mi a CE jelölés ügyét? Támogatjuk a kötelező CE jelzést a biztonság szempontjából kritikus építőipari termékekben, egyenlő pályák, egyenlő esélyeket akarunk biztosítani a acélipari termelők és termelkek számára. Úgy gondoljuk, hogy mind a professzionalizmus, mind a minőség ügyét szolgálja a CE megjelölés. Az acélipari termékek, amelyeket például a gerendek, eh, vagy pedig a különböző hidakban, eh, vagy a szupermarketek számára előállított eh, acélipari termékek, ha ma még nem CE megjelölhetők, hamarosan azok lesznek. Ezért tehát az acélipar, ez jól látható, hogy az acélipar mindent megtesz azért, hogy minél szélesebb körben CE jelzőssel lehessen ellátni a termékeket. Melyek a különbségek az általam és a mások által előállt termékek között? Mondom, ezek biztonság, a biztonság szempontjából kritikusak. Hogyha tönkre mennek, eltörnek, akkor életek és vagyon kerül veszélybe. Ezek hatalmasak, és mérték alapján készülnek, nem egységesek, hanem minden esetben más-más méretők, és nagyon hosszú élettartamúak. Ezeket persze mind célja megjelöléssel kell ellátni. Arról beszéltünk, hogy a mérték utáni termék az ötös szik alapjáni derogáció alapján kikerül a rendelet szabály alól, de hidak, magas épületek természetesen nem szabad, hogy kikerüljenek a rendelet hatája alól. Éppen ezért a derogáció, a kivétel definícióját érdemes volna jobban meghatározni. Az egyik kérdés szinte nevetséges, hova teszik a CE megjelölést? A rendelet azt mondja, vagy a terméken szerepeljen, de hát a termék túl nagy. Vagy a csomagoláson, hát egy hídnak nincsen csomagolása, vagy pedig a kereskedelmi dokumenciában, dokumentációban. Talán ez az a hely valóban, ahova be kell tennie célja megjelölés, de hát nem ezek a fő kérdések most még. Következő fólia. Meddig őrizzük meg a dokumentációt? A korábbi verzióban, a rendelet korábbi változatában a dokumentáció életcikluson keresztüli megőrzésére olvastam javaslatot bizony. Ez hosszú idő lehet, a szupermarketeket, hipermarketeket 25 évre tervezik, a hivatalokat 60, a hídokat 125 évre. Sok gyártó addigra már biztos el is tűnik a piacról, Éppen ezért öröm volt azt olvasni, hogy a gyártó dokumentáció csak 10 évig kell, hogy megőrizze. Az Egyesült Királyságban ez 12 év lesz, mert a építőipari kivitelezőkre vonatkozó szabályok ezt írják elő. A CIE megjelölés egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen igyekszünk meghatározni, milyen feltételek érvényesek a cél megjelölésre. Nem csak a piacra juttatáshoz szükséges a cél megjelölés, hanem a fenntarthatóság szempontjának igazolásához. Márpedig ehhez valóban a struktúra egész életciklusa idején való információra van szükség, például, hogy az életciklus végén hogyan lehet újra hasznosítani a terméket. Tehát a dokumentációt bizony lehet, hogy a termék egész életciklusán keresztül meg kell őrizni, de ki őrizze meg, ez itt a kérdés. A ötös cikk derogációjára visszatérek, és megismételhetem, amit az előttem szólók mondtak. A általam, általunk termelt termékek egyediek, eh, mérték után készülnek, eh, ezért nem szabad a derogáció alá. Eh, ennek ellenére nem szabad, hogy kivételezzünk velük, hiszen a közbiztonságot határozzák meg, és ilyen módon mindenképpen vonatkoztatni kell rájuk ezeket a biztonsági szabályokat, biztosítani kell a cél megjelölése, hogy biztonságosak. A következő fóliát lássuk. Iziben. A fenntarthatóság kérdése. Mit kell uh, tanúsítani az acéliparnak, például az energia amelyet a termék előállításához felhasználtak, ezen felül az újrahasznosítási lehetőségeket. Minden acéltermék természetesen kitűnően újrahasznosítható. Az Egyesült Királyságban az acél ipari termékek 60%-át reciklálják, újrahasznosítják, de ezt a százalékarányot növelni kell. Különböző kezdeményezések vannak. Az Egyesült Királyságban például a Target Zero, a nulla célkitűzés, ahol nulla szénbioxid kibocsátású épület eh, eh, struktúrákat akarnak eh, kiépíteni, és ez már nem csak az acélre vonatkozik, hanem minden az épületben található termék nulla széndiokszid kibocsátása rendelkezzen. Ez a célkitűzés. A 60-as, 50-es években beépített acél szerkezeteket most kell kicserélni lassan, és ekkor ugye még nem volt célja e megjelölés. Kevés információnk van a gyártókról, a dimenziókról és a véd, a termékeket védő anyagokról. Nos, hát hogyan tudjuk tehát ezeket az anyagokat, ezeket az acél elemeket CE megjelöléssel ellátni? Azt hiszem, hogy ez megoldható. Az egyes szekciókat kell CE megjelöléssel ellátni, amelyek um, kiemelésre kerültek, felújításra kerültek, ezeket igenis CE jelöléssel lehet ellátni. Az épít, épület um, építési termékek forgalmazására vonatkozó uh, irányával alapján. Nos, mi, mint az iparág, attól félünk, hogy lesznek uh, gyártók, akik nem felelnek meg a törvénynek. Egész egyszerűen feltüntetik majd a CE jelölőt, anélkül, hogy teljesítenék a feltételeket. Attól félünk, hogy a hatóságoknak nincs elég forrásuk, hogy ellenőrizzék a CE jelölő helyes meghal alkalmazását, nem fognak elmenni az építkezésekre, hogy a CE jelzéseket ellenőrizzék, csak akkor tűnik majd fel ez nekik, hogyha valami probléma történik az iparág nagyon szívesen vezet be egy anonim eh, hírhozó vagy informátori rendszert, ehhez egy központi regiszterre, központi nyilvántartóra van volna szükség, amelyben ellenőrizni lehet, hogy valaki helyesen betartja ezt a jelölőt, vagy nem. Összességében tehát az acélipar támogatja a CE jelölő kötelező bevezetését a biztonság szempontjából kritikus acélipari termékek esetében. Üdvözöljük azt a szabályozást, hogy a gyártó tíz évig őrizze meg ezeket a dokumentációkat, bár vannak bizonyos esetek, amikor a fenntarthatóság érdekében hosszabb ideig kell a dokumentációt megőrizni. A jogszabályok végrehajtását és ellenőrzésének kérdésén meg gondolkozni kell, hogyan lehet tehát a céljelölésekkel való visszaéléseket megakadályozni. Ezzel pedig zárom előadásomat, és köszönöm, hogy figyeltek rám. Köszönöm szépen! David. will be pleased to know that last week we had a hearing on the General Product Safety Directive and the issue about... A finanszírozás kérdése is most fölmerül. Egyre inkább fontos szempont ez. De hallgassuk meg most a harmadik előadásunkat. Köszönöm Kumansz úrnak. A FIEK képviseletében fogok önökhöz szólni. Több mint száz éve áll fönn szervezetünk, építési vállalkozókat egyesítünk 29 országból, tehát nem csak az EU-ból, és 34 tagszervezetünk van. Ha megnézzük az építési vállalkozók típusait, akkor nagyon sok, nagy sokféleséget találunk, és óriási mennyiségű a kis cégek aránya ebben az ágazatban. Belgiumban 20, 100 alkalmazottunk van, 20 millió, doll, 20 millió euróval gazdálkodunk egy évben, és ezzel mi a közép kategóriában tartozunk, és ö, sok millió építési vállalkozó kisebb ennél 5 millióra becsüljük a, azokat, akik ebben a kis kategóriában vannak, két és fél millióra azoknak a számát, akik egy-két-három fővel dolgoznak. És 10-12 millió ember ö, működik tehát gyakorlatilag az építési ágazatban, mint kis cég. És ezeknek az embereknek a képzettsége gyakorlatilag megegyezik azoknak a képzettségével, akik bemennek a boltba és mondjuk sajtot vásárolnak, tehát nincsen szakképzettségük. Nos, nézzük is, hogy miről van szó. Két fő kérdésre koncentrálnék. A, a rendelet, ö, ö, hogy mire vonatkozik, elsősorban szeretném tisztázni, és másodszorban pedig arról beszélnék, hogy mit is jelent a megbízható és részletes termékinformáció. Ha megérkezik egy termék az építési területre, akkor első pillantásra látnunk kell, hogy ez mi is, látnunk kell rajta a CE jelölést, most nem mennék bele a CE jelöléssel való visszaélésekbe. A építési vállalkozó, az építési vállalkozónak látnia kell, hogy mire való a termék, és egységes szempontrendszer alapján kell tudnia definiálnia azt, és nem szabad, hogy az internetre kelljen mennie, hogy megtudja, hogy pontosan ez a termék mit is tud. Tehát kielégítő részletes információra van szükség, mert minden hiányos információ hibához, balesethez vezethet, vagy egyszerűen építési hibához, tehát nem jól fogják beépíteni. <clears throat> Itt egy tipikus és jó CE megjelölés példa. Ö, belső használatra ö, mutatom ezt, és ha valakinek telefonálnia kell ezen, ezen a szöveg elolvásás után, hogy, hogy megtudja, hogy pont mire jó a termék, akkor ez a leírás nem volt jó. Nézzük meg ezt a joghurtos poharat. Nincs ráírva semmi. Ön szívesen megvenne ilyesmit? Ugye nem? Tehát, következő diát kérem olyannak kell lenni az információnak, és egyetértek itt a, a fiek is egyetért a tanácssal, a 9-es cikkel különösen, amely kimondja, hogy bárki számára átlátható, érthető információt kell ráírni a termékre, amely megfelelő tájékoztatásod a termékről abban a pillanatban, amikor az beépítésre kerül. Hogy a rendelet mire terjedjen ki? Eddig ugye az ötös cikkről vitáztunk sokat, az egész dokumentum a gyártókról, termékekről és a piacról beszél. De ha elolvassuk az ötös cikket, akkor azt látjuk, hogy van itt néhány kivétel. És az A pontban ugye olyan kivételek szerepelnek gyártók számára, akik maguk is beszerelnek termékeket épületekbe. Na de hát akkor az már nem gyártó, hanem építési vállalkozó. Ha már valaki előre gyárt, készen beépített terméket, akkor ő már nem pusztán gyártó, hanem vállalkozó is. Ha valaki ráadásul többet is gyárt ilyenből, és ezeket mind eladja, és ezeket sorozatosan beépítik, akkor akkor gyártó csupán. Tehát nagyon finoman kell meghatározni a különbséget a gyártó és az építési vállalkozó között. Aki beépíti a terméket egy épületbe, az vállalkozó, aki gyártja és piacra jutatja a terméket, az a gyártó. Tehát szerintem az 5A cikkben megfogalmazott derogációt ki kellene venni a szövegből, mert gyakorlatilag építési vállalkozókra vonatkozik, és hibásan jelöli meg a gyártókat alanyaként. Ami a B pontot illeti, úgy tűnik számomra, hogy ugye az építési területen bizonyos tulajdonságai megváltozhatnak a terméknek. Na de ez is már az építési vállalkozótól függ. Tehát például ö, egy eső eresz csatornát veszek cinkből, akkor amíg az megérkezik a területre, addig építési termék rajta van, vagy nincs rajta a célja megjelölés, de én ezt átalakítom valamilyen funkcióra, akkor arra már nem nyomhatok az átalakításra C bélyegzőt, mert akkor már tulajdonképpen csak cinket építettem be, és nem eres csatornát. És ha nem illik az eres csatorna a tetőre, és baj van vele, akkor ez már az építési vállalkozó felelőssége, és nem a gyártói. Tehát a derogációt, ezt a derogációt is ki lehetne ejteni a szövegből, mert megint csak inkább a építőkre vonatkozik, és nem a gyártókra. Nyilván eltér a véleményem az előttem felszorolótól. Ha hidat építünk, akkor arra nem lehet CE jelölést nyomni. Ha valaki 100 kilométerre a híd helyétől egyben legyártja a hidat, akkor igen? ha készen gyártja a hidat, akkor gyártó, de ha egyébként helyben szereli össze, akkor az már az építési vállalkozó. És általában nincsenek olyan cégek, akik sorozatban gyártják a hideket, hidakat egy gyárban. De ha 25 hidat gyárt valaki, akkor az hídgyártó. Csak ez ritka. Nos, tehát mi a következtetés? Tehát világosságot szeretnénk a rendeletben, és nem szeretnénk, hogyha összekevernénk a szövegben a gyártókat az építési vállalkozókkal. Az építési vállalkozók veszik az építési termékeket és beszerelik őket, de ők maguk nem hoznak ilyeneket létre, és az ő kezek, kezük művét már nem lehet CE jelöléssel illetni. A rendelet tehát ne alkalmazzon a gyártókra olyan elvárásokat, amik az építőkre vonatkozóak egyébként. Köszönöm, hogy meghallgattak a weboldalunkon további információkat találhatnak, ez a fiec.eu oldal. Köszönöm szépen, és azt is, hogy betartotta az időkorlátot. Most pedig megadom Bassenmeier úrnak a szót. Köszönöm elnök asszony a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt fogom eh, előadni, amit terveztem nem azt fogom előadni, amit terveztem, hiszen nem akarom, meg is olok, már mondtak. Azt kell, hogy mondjam, vannak olyan kritikus pontok, amelyeket szívesen megismételnék, de hát ezt önök már hallották. Van egy angol nyelvű, hosszabb változata is az állásfoglalásomnak. Abban újra elolvashatják ezt a kérdést. Elnök asszony mondott valami olyat, amit nagyon szívesen hallottam, amikor ezek az ajrokódok készültek, akkor ezek csodálatosak voltak a szemünkben. Azzal szeretném kezdeni az előadásomat, hogy a fő problémák egyike, ezt ismerjük itt néhányan, és már beszéltünk is róla. Nos, a fő problémáink egyike, hogy az alkalmazások, alkalmazási szabályok, az épületekkel kapcsolatos számítási szabályok nem, nem harmonizálhatóak, és az építő anyagokat érintő harmonizáció ezáltal akadályokba ütközik. Tehát tudom, hogy ezeket a szabályokat nem lehet harmonizálni, ezt ismerem a korábbi tevékenységemből, azonban ez ugyanazokat a problémákat fogja okozni a rendelt alkalmazásánál, tehát gyakorlatilag a kiszámítási szabályoknál kezdeni a harmonizálást. Az eurokódokról szólt, és itt biztosítani kell az ökológiai kérdéseknek és a fenntartható fejlődésnek a kérdését. Miért? Nem azért, mert egy szenvedélyes harmonizáló vagyok, hanem azért, mert a gyakorlat nem engedheteti meg magának a, a, azt, hogy a harmonizáció, ami jelenleg a tagállamok hatáskörébe esik, ez, ez elmaradjon. Ugyanis ugyanis gyakorlatban most nincsen egy, nincsen egy olyan termékleírás, ami teljes terjedelmi. Ilyet nem lehet elkészíteni, mert több ezernyi különböző paraméter van, amit meg kellene adni, és ezt azért lehetetlen, mert túl sok a tényező. Tehát az én kívánságom az lenne, és én a megjegyzéséből azt vettem ki, hogy ezt itt kifejezhetem, hogy középtávon, hogy tehát hogy középtávon megkérjük a tagállamokat, máshogy sajnos nem tudom kifejezni, hogy ezt a harmonizálást folytassák le ezen a területen, és akkor gyakorlatilag, ha a számítások terén ez megtörtént, akkor a építőipari termékeknél általában meg lesz a harmonizáció. Most nem térek ki a kérdéseire, csak az engedélyekkel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni, ugyanis ezen a területen dolgoztam hosszú éveken keresztül. Amit Cooper úr mondott, azt nagyon is tudom támogatni, hogyha megengedik, akkor csak azt szeretném még hozzáfűzni, hogy az európai műszaki engedélyek nagyon fontos, hogy meglegyenek, nem csak Európában, hanem gyakorlatilag a világpiacon is tekintettel arra, hogy ők az első osztályú minőségi bizonyítványként tartják őket számon a nemzetközi versenyben. Azonban az én szemszögemből szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy az EOTA esetében van egy szakértői csoport, vagy inkább szakértői csoportokra van szükség, hogy támogassák az EAD-kat, tehát, tehát az európai műszaki értékelések kidolgozását, ugyanis ezek képezik az európai műszaki engedélyeknek az alapját. Ez sokkal fontosabb annál, mint hogy szakértő csoportokat állítsunk fel az engedélyező helyeknél, és hát itt természetesen e, a finanszírozásnál a semlegességre kell törekedni. Európai eszközökből, pénzeszközökből kell legalábbis részben történni, a, vagy nagy részben történni a finanszírozásnak, hogy ezeknek a grémiumoknak a függetlensége biztosítva legyen. Tehát a, a európai műszaki engedélyek pedig ugye önmagukat finanszírozzák, Például a Német Építőipari Műszaki Intézetben is ez történik. Ebben az összefüggésben még egyszer azt szeretném kérni, nos, azt kell mondjam, hogy most jó pozícióink vannak a tanácsban, mindig is attól féltem korábban, hogy az engedélyek nem lehetnek egy második út, egy második alternatíva, és lassan a, gyakorlatilag a, CEN, a SZEN-nek, a CN-nek a hatáskörébe fognak kerülni, azonban CEN foglalkozik ezekkel az innovatív termékekkel is, ugyanakkor a szabványok per definíció nem konkrét dolgokra vonatkozhatnak, nem vonatkozhatnak ugyanakkor olyan dolgokra, amik, még nincs, amik már a piacon vannak. Tehát az engedélyezési engedélyezési eljárás kialakításának meg kell előzni a szabványosítási eljárást, és csak így ez kell, hogy történjen a termékekből épülő építményeknél is. Már utaltak rá, ha jól értem, hogy ezek a műszaki specifikációk nagyon nehézkes technikai dokumentumok, mivel nincs meghatározva, hogy ők tulajdonképpen mik is valójában, mi a tartalmuk. Ez a módon akár azt is mondhatnánk, hogy akkor csináltak egy ilyen SED-t. Én azonban nem tudnék egy ilyet elkészíteni. Talán ez azzal is összefügg, hogy túl öreg vagyok már ehhez a feladathoz, vagy talán nem vagyok elég felkészült. Azonban furcsának talán, hogy azt mondjátok, hogy csináljatok valamit, ugyan én nem mondom meg pontosan, hogy mit, nem határozom pontosan meg, de azért csináljátok. Nos, aztán ezek a termékek, amik így elkészülnek, utána kikerülnek a szabad piacra. Nos, nézzük a termékbiztonság kérdését. Engedjenek meg még további megjegyzéseket. A másik két terület, amivel foglalkoztam, az egyik a teljesítményigaz, teljesítés, teljesítményigazolások tartalma. A hatodik cikkerről van itt szó. A termék nyilatkozatoknak a teljességéről szeretnék itt szólni. Úgy értettem az előttem szólók elmondásából, hogy elégtelen vagy nem teljes körű teljesítményadatok kerülnek-e ebbe, és elégséges, hogy egyetlen egy jellemzőre adjunk meg adatokat. Ez olcsóbbá eh, teszi a dolgot. Hogyha egyetlen egy termék, például a vastagság, egy, például egy építésre használt acélnak a, a vastagság, ez könnyen megadható, ez nem kerül sokba a többi termékre pedig nem kerül rá ez az adat. Mit fog akkor történni, hogyha ilyen eltérések vannak ebben a nyilatkozatban? Itt biztonsági kockázatokkal kell számolni, méghozzá súlyos biztonsági kockázatokkal hiszen itt építetőket, építészeket, mérnököket, az építés vezetőket érinti ez a kérdés, hogyan ítélik meg ezek a személyek az építési területen leszállító, leszállított terméket, hogy az megfelelő a színe, a vastagsága, akkor, hogyha nem tudom, hogy milyennek is kellene lenni ennek a terméknek, mert nincs leírás. Gyakorlatilag beépíthetem, vagy pedig visszaküldöm oda, ahonnan jött, azonban döntenem kell. Nos, ezen a területen valamilyen szabályt kell majd megalkotni, és úgy értettem a bizottság képviselőnek elmondásából, hogy ezt ők is így gondolják. Második pont, az európai szabványokhoz való ö, hozzáigazítást meg el kell végezni a tagállamokban. Sajnos ez nem megy olyan jól, mint Németországban, ezt mindenkinek meg kell tennie. Ahogy korábban említettem már, az alkalmazási szabályok és a kiszámítási szabályok még nem állnak rendelkezésre, ezek nincsenek harmonizálva. Tehát kapok egy valamilyen deklarált, kijelentett értéket, amit egy intézet megállapított, és ezt kell aztán valamilyen kapcsolatba hoznom például, azt kell kapcsolatba hoznom valahogy a saját nemzeti szabványommal, a német szabványa. Hogy, tehát gyakorlatilag egy ilyen konkordancia táblázatot, listát kell összeállítanom, ami megmutatja nekem, mi a, a korreláció a deklarált értékek eh, és az általam ismert nemzeti nemzeti előírt értékek között. Na most ez gyakorlatilag nem fog működni, ezt meg kell tennem, azonban erre nem leszek képes. Németországban sokan fogják kritizálni azt, amit mondom, azon, azonban meg kell tennünk ezt, ugyanis nagyon szigorú építési jogi előírások vannak, és azok szükségesít teszik ezt, és ezt a többi tagállamban is meg kell tenni. A fogyasztóvédelem kérdését szintén hiányolták többen, a fogyasztóvédelemnek nehéz lesz a dolga olyan termékeknél, ahol a teljesítmény nincsen megfelelően megadva. Gyakorlatilag eh, nem lesz lehetséges a fogyasztóvédelem biztosítása. Mondhatom azt a fogyasztóvédelmi hatóságnak, hogy hogy vizsgáltok meg a kilenc hiányzóból mondjuk öt eh, jellemzőt, ezzel azonban növelem a bürokráciát, növelem a költségeit azoknak az előállítóknak, akiknek a kilenc jellemzőből mondjuk ötöt meg kell adni. Tehát úgy gondolom, hogy a hatos cikket e tekintetben módosítani kell. A másik két pont az rövidebb lesz. A hatodik cikk E pont, itt véleményem szerint hiányzik, hogy hiányzik annak a lehetősége, vagy annak a lehetőségnek a biztosítás, hogy bizonyos tulajdonságokat számszakilag meg lehessen határozni. Hogyha van nekem valamilyen késztermékem, akkor mondjuk annak a vastagságát természetesen szám, számítási módszerekkel előre megadhatom. Nem kell nekem valamilyen vizsgáló eszközzel megvizsgálni a tulajdonságát, hanem itt előre számítási szabályokat megadhatok, és ennek a lehetőségét kellene biztosítani. Például a hordóképesség, a, a hőszigetelés terén, a terhelhetőség terén. A hatodik cikke a 3F pontban itt az NPD szabályokkal kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ugyan a szabványok valamilyen tulajdonságra vonatkoznak, mégis lehetőség van arra, hogy ne adjunk meg tulajdonságokat. Véleményünk szerint a műszaki specifikációkban meg kell engednünk azt, vagy elő kell írnunk azt, hogy valamilyen tulajdonságot megadjanak. Tehát azt nem szabad megengednünk, hogy semmiféle tulajdonságot ne adjanak meg. A utolsó pont pedig az egyszerűsítéssel kapcsolatos szabályok. Tudom, hogy ez egy rendkívül kényes politikai téma. Én azt javasolnám, hogy a 37. és 38. Eh, cikket teljes mértékben töröljük, eddig ezt még senki sem érezte problémásnak, azonban a mai vita után azt mondanám, hogy itt tulajdonképpen teljes egészében az ötödik cikkre kellene utalnunk. A ötödik cikkben természetesen megfelelő módosításokat kell majd végrehajtani, mert a meghatározások, fogalom meghatározások nem teljes körűek. Azaz, hogy nem indulhatunk ki abból, hogy a 37. és 38. cikkben lévő eljárások jó indulattal készültek. Nem azzal a célral készültek, hogy egyszerűsíteni akarunk, hogy, hogy könnyíteni akarjuk a vállalkozások terheit és költségmegtakarítást akarunk elérni. Azonban az ott leírt eljárások gyakorlatilag gyakorlatilag nincsenek fedésben az ötös cikkben lévő eljárásokkal, hogyha az ott található SZD definíciák gyakorlatilag abszurdak és nem teljesek. Hogyha ők még kiavíthatók, az jó lenne, de viszont nagyon piasztorzuláshoz vezetnének, és azt sem szabad elfelednünk, hogy a 37. szakaszban Na, ugye szó van a mikrovállalkozásokról, de szállítók is tartoznak. Hogyan tudjuk előttük elmagyarázni ennek a rendszernek a létjogosultságát? Köszönöm a szót. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Végül, de nem utolsó sorban pedig Michael Roberts kap szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Igen, tisztelt IMKO képviselők, Michael Roberts vagyok, a foglalkoztatási egészségügyi Szent Augustini bizottság nevében szólok föl, és nagy örömömre szolgál, hogy itt elmondhatom a mi véleményünket is az IMKÓ-nak. A Kánról néhány szót. A Kán egy olyan szervezet Németországban, amely a munkavállalók, a munkáltatók és az állami hatóságok képviselőit ülteti egy asztalhoz. A Kánban egy közös véleményt alakítunk ki, és ez azután a normák kialakításánál Németország os véleményét határozza meg termékbiztonság az építőipari termékekben változó téma, nehezen belőhető téma. Ez az előadásom címe. Ismerjük azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg a különböző elvárásoknak, különösen a biztonsági elvárásoknak. Az építőipari termékeket nézve, és láthatják a képeket a dián, nagyon sokfajta ilyen terméket ismerünk. Kezdődik ez a legegyszerűbb termékkel, a cementtel, aztán a téglával vannak előre gyártott részek, például ígerenda, aztán vannak tub, tiplik, vagy pedig álmennyezetek, csempék, de építőipari gépeket is említhetném, a magas nyomású berendezéseket, például ugye a bal oldalt láthatják ezt a <clears throat> sűrített nyomással dolgozó terméket. Ezek mind építőipari termékek, ezzel csak azt akarom mondani, hogy hatalmas és nagyon fontos ipari ágazatról van szó, és úgy hiszem, hogy ennek az ágazatnak jogában áll, hogy szabályozzák mégpedig megbízható és átfogó módon. Ez természetesen feltételezi azt is, hogy a termék biztonság szempontjait is figyelembe vegyük, bár a jelenleg vita tárgyát képező irányelv hatájába ezek a kérdések nem kerültek be, mi több a tanácsi munkadokumentumokban sem szerepelnek. Másrészt a rendelettervezet olyan szempontokat fed le, amelyek a munkavállalók biztonságára vonatkoznak a munkahelyen. Azért említem ezt meg, mert gyakran félreértésekhez vezet e két kategória. Az emberek azt gondolják, hogy a rendeletekkel mindent leszabályozunk, ami az építkezésen történik, azonban ez egy olyan terület, amely nemzeti jogkörben van, és semmilyen módon nem függ össze a CPR-rel. Ám a CPR a termék minőségét, jellegzetességét írja le, ilyen módon le kellene írni a termék biztonsági szempontjait is. Úgy gondoljuk tehát, hogy itt kellene szabályozni a termék biztonság kérdéseit, nem más jogszabálytervezetben. Kérem a következő fóliát. Amikor megnézzük az építőipari termékeket, akkor azt láthatjuk, hogy életciklusok alatt más-más tulajdonságokkal rendelkeznek. A termék megváltoztatja jellegzetességeit az életciklus alatt. Van a szállítás fázisa, van a beépítés fázisa, felháli, felhasználás fázisa, majd a karbantartás életciklusa és fázis, és mindegyik fázisban, mindegyik szakaszban mindegyik szakaszt figyelembe kell venni, amikor az építőipari termékek biztonságáról gondolkozunk. A tanács álláspontja a CPR-ben kizárólag csak az alkalmazottak, a szomszédok és a szomszédok egészségét veszik figyelembe a felhasználás fázisában. Bár még egyszer mondom, hogy a termék biztonság minden életfázisra ki kell, hogy terjedjen. Vegyünk egy példát. A mindennapi életből a legtöbb baleset nem a felhasználás fázisában történik meg, hanem azokban a fázisokban, amelyeket fentebb említettem, a gyártás, a szállítás, a karbantartás, a beépítés fázisában. És úgy gondolom, hogy az itt megvitatott rendelet tervezet épp ezekre a fázisokra nem terjed ki. Következő foliát kérem. Mindenki egyetért velem abban, hogy a biztonságos termékek jelentik a munkahelyi bizton balesetek, egyáltalán a balesetek sűrűségének csökkentésének lehetőségét azaz adják azt a lehetőséget, hogy csökkentsük ezeket a baleseteket. Fontos tehát, hogy csökkentsük a magas baleseti arányt. A német statisztika megmutatja, hogy az építőiparban háromszor olyan gyakoribbak a balesetek, mint a más ágazatokban. Persze ez nem csak a nem biztonságos építőipari termékekre vezethető vissza, mi több a baleseteknek csak egy része vezethető vissza a termékekre magára. De világos, hogyha valamit tenni tudunk a helyzet eh, javítása érdekében, akkor a dolog kulcsa részint a termék biztonságosabb tételében rejlik, és ezért a termék biztonságát minden életciklusra ki kell terjeszteni. Ezen a fólián láthatjuk, hogy a felhasználás fázisa előtt már meg kell fontolni a termék biztonsági előírásait. Itt láthatunk például egy előre gyártott elemet, amelyet elszállítanak az építkezés helyére. Ezért a gyártónak természetesen a felemelés, a szállítás, a biztonságos rögzítés kérdéseiről is gondolkoznia kell. Vagy előfordulhat az is, hogy a cementben a kromát arány nagyobb, és ez súlyos betegségeket okozott a cementipari munkavállalók körében, és ha ilyen holisztikus módon közelítjük meg a munkahelyi egészség kérdését, akkor a termék gyártása során is már kizárhatjuk azokat a veszélyes elemeket, mint például ezt a króm vegyületet, amely problémát okoz. Nézzük a következő fóliát. A biztonság kérdése a felhasználás során, illetve a karbantartás során. Ezek az elemek nem elég stabilan voltak beaplikálva oda a tetőbe, és mi történt? Jól lezuhantak. Tehát nagyon fontos, hogy mindenfajta szabályt betartson az építető is, és úgy tűnik, hogy itt az építő vállalkozás nem rendelkezett azokkal az információkkal a gyártótól, amelyekre szükség lett volna, és így történt ez a szó szerint bal eset. Ez a baleset tehát. Nagyon fontos tehát, hogy a normákat világosan lekövethetővé tegyük, és mindenki számára hozzáférhetővé tegyük. Nézzük a következő fóliát, azbestmentesítés. Ezzel csak azt akarom megmutatni, hogy akkor, amikor az épületet, épület életciklusa véget ért, és lebontják az épületet, akkor itt még nagyon fontos termékbiztonsági szempontok merülhetnek fel. Emlékszünk minnyáján az azbest mentesítés problémáira. Lássuk a következő fóliát. Mit lehet tenni, és mit kell tenni, mi a teendő, kérjük, kérdezzük itt. Egyrészt jogi uh, hiátus tátong a CPR-ben, ezt valahogy le kellene fedni jogi szabályokkal. Egyébként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke előírja, hogy a biztonság magas szintjét kell teljesíteni az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy az itt megvitatott tanácsi munkadokumentum nem felel meg el magas szintű követelmények. Ezt a jogi hiátust le kell fedni, be kell zárni. Az alap elvárások során ezek az alapelvárások nem, rendel, nem vezetnek automatikusan az új normák kialakításához, nem, ezek csak előfeltételei egy ilyen szabályozásnak, mi több, ezek csak a belépő kártyáit jelentik, az első fázisát jelentik a munkabiztonság megteremtésének. Mindenki ismeri, hogy hogy járunk el. Létezik egy standardizációs bizottság, ahol, amelyben minden érintett szereplő piacról jelen van, persze a legnagyobb kontingest a gyártók képviselik, aztán az US képviselők megosztják az aggájaikat a bizottsági tagokkal, majd pedig ez a bizottság maga döntést hoz, egy közös véleményt alakít ki és hogyha az érve egy jó érve lesz, akkor ezt el is fogják fogadni. Ha ez egy rossz érv, akkor ezt nem fogják elfogadni. De még egyszer mondom, konszenzus, csak a konszenzus esetében léphet tovább ez az érv, és rendelkezik majd azzal az eséllyel, hogy a technikai specifikációk közébe kerül. És ebben az esetben persze a gyártó figyelmét is fel fogja hívni erre. Utolsó észrevétel, úgy gondoljuk, hogy a pontos termék specifikáció szintén a, ezen felül hozzájárul az EU-n belüli verseny tisztességesebb tételéhez, hiszen különösen kis és középvállalatok eleg sok pénzt és időt fektetnek bele abba, hogy a termékük biztonságos legyen, és így hosszú távon a versenyképességüket veszélyeztetik. Tehát voltak éppen biztonságos, jobb termékeket akarnak gyártani, gyártanak is, és mégis hátrányosabb helyzetbe kerülnek a piacon. Ez a mechanizmus tökéletesen kontraproduktív, nem mondok nagy szót, ha azt mondom, hogy elfogadhatatlan ez a helyzet. Ha meg akarjuk teremteni az egyenlő esélyeket a piacon, akkor fontos, hogy az EU piacát is megvédjük a harmadik államokból jövő importokkal szemben, ahol az emberek kevésbé aggodalmasak a termékbiztonság kérdése okán. Következő fóliát kérem. No, hol is állunk, hol tartunk? A termékbiztonságot az minden életciklusra meg kell ter, ki kell terjeszteni. Egyébként a 2009. április 24-i Európai Parlamenti Dokumentum szól erről. A tanács második olvas, a második olvasatos tanácsi dokumentumban ez még szerepelt, ám a tanács közös álláspontjában ez nem szerepel. Éppen ezért nyomatékkal kérjük a parlamentet, hogy a kérdésben elfogadott álláspontját tartsa fenn, és a termék biztonsági előírásokat terjessze ki a CPR-re. Ez lesz az első hely, ahol um, up-to-date tudjuk tenni ezt a rendelettervezetet, um, megfelelnek a többi um, olyan termék előírásnak, amely szintén inkorporálta a biztonságot. A munkavállalók biztonsága, akik um, ezeket a termékeket szállítják és beépítik, épp olyan fontosak, mint azok, akik ezt felhasználják. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is, és persze valamennyi előadónak a nagyon informatív előadásokat. Az elnökséget szeretném most megszólítani, a belga elnökséget. Itt van az ön lehetősége most, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a különböző előadásokat, amiket hallhattunk. Azt gondolom, hogy az előadások többsége talán az utolsó kivételével támogatni fogja a tanácsnak a projektjét, azzal együtt, hogy sok módosító javaslat is érkezett, hogyha megengedik, akkor a biztonság, a munkavédelem és a higiénia kérdésével kezelni, Ezek nagyon fontosak, ahogy önök is említették, azonban, ahogy önök is hozzáfűzték, a tanács figyelembe veszi ezeket a feltételeket? A tanács tudja, hogy a tagállamoknak a kötelezettsége a szubszidiaritás eh, elve alapján, hogy a munkavédelemről, a munkabiztonságról gondoskodjon. Ezt ezt a kérdést tehát nem tárgyalhatjuk ki piac, piacra dobási feltételekkel foglalkozó dokumentumban. Ezek sokkal komplexebb kérdések, ahogy arra önök is utaltak. Aztán van persze különbség a termék és annak forgalomba hozatala között is. Ahogy mások mondták, a forgalomba hozatal itt most a központi kérdés, a forgalomba hozat javaslattal, azonban a szubszidiaritás elve miatt eh, attól is függ, hogy milyen szabályokat hoznak a tagállamok. Nem ebben a keretben eh, kell áll, tehát lépéseket tennünk eh, a munkavédelem területén. Én csak azt szeretném mondani, hogy figyelni fogunk ezekre a feltételekkel, gondoltunk rájuk, de más keretekben kell ezekről majd előírásokat hoznunk aztán szeretnék kitérni azokra az előadásokra, amik a kivételekkel foglalkoztak, többen is szóltak a kivételekről, a kivételek szabályozásáról. Szeretném megvédeni az álláspontunkat e tekintetben. Azért hoztuk ezeket a kivételeket, mert egy konkrét szempont volt erre. Az ötödik cikk szerinti kivételeket nem szabad önmagukban nézni, a fiak képviselőjéhez szeretnék ezzel kapcsolatban szólni. Itt olyan definíciókat fogalmaztunk meg, megfogalmaztuk a gyártónak a definícióját, ez benne van a második cikkben. Aztán forgalomba hozatal definícióját is meghatároztuk máshol, és a jogi szolgálatunk konkretizálta azt, hogyha egy vállalkozó vagy egy gyártó, bármilyen kifejezést használjunk is most erre, például egy gerendát épít be az építési területen, akkor akkor gyakorlatilag a jog azt mondja, hogy itt a tulajdonjogot átruházza, és forgalomba hozza ezt a terméket. Tehát abból indulhatunk ki, hogy az építési vállalkozó bizonyos kötelezettségeket közösen kell viseljen a gyártóval. Ezért van a szabályozás az 5A cikkben ez természetesen egy más vita tárgyába tartozna, hogy itt most egy vagy két személy viseli a felelősséget, de mindenképpen itt van az 5A és 5B cikkben van egy olyan kivétel, hogy, hogy ezek mindenképpen fontosak. Különben kapcsolódó jogi problémák lennének, például ami a tulajdonjog átruházását illeti. Egész pontosan, tehát a forgalomba hozatalt illeti a termékeket, ugyanis nem szállítják tovább, hanem elkerülnek egy konkrét építési területre, és ott nem kell már cél megjelölés ellátni őket. Ahogy ön említette, hogyha építünk egy hidak, ami egy konkrét felhasználása lenne az anyagnak, akkor azt uh, arébi szállíthatják egy, felá, egy másik uh, installációs helyre, vagy a helyszínen is elkészíthetik. Tehát ezek olyan pontok, ahol szeretném az álláspontunkat pontosítani. Aztán van egy további pont is, amiről még viták folynak illetve ahol a, eltér az álláspontunk a bizottságétól, nevezetesen a mikrovállalkozásoknak a helyzete. Mi a helyzet a 37. cikkkel erről szó volt ma. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy olyan tervezet áll rendelkezésre, amely támogatja a mikrovállalkozásokat egyrésztről, és én most szeretnék önöknek több megoldási javaslatot kínálni, amely meg segíti majd az életben a mikrovállalkozásokat. Biztos, hogy vannak itt is olyan pontok, amiket pontosabban meg kellene fogalmazni. A harmadik, 36. paragrafusra gondolok, ami ugye nem a mikrovállalkozásokról szól. Más részeket is precizálni kellene talán a 38. vagy a 37. cikket. A bizottságnak a jelentésébe bele is kerültek ezzel kapcsolatos módosító javaslatok, és e, ezzel kapcsolatban egyetérthet, ezekkel egyetérthet a tanács is. Köszönöm szépen. Mikor akarjuk befejezni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látom, hogy néhány kollega még kéri a szót. Mayer úr. Mayer. Mayer úr, parancsoljon. Vannak még további kérdések is, azonban a szakértőknek a jelenlétében egyetlen egy konkrét kérdést szeretnék feltenni a hatos cikkkel, és annak is harmadik pontjával és E betűjével kapcsolatban. Ott ugyanis véleményem szerint, ahogy én itt olvasom, nagyon komplikáltan fogalmaznak, a, beépít, a forgalmazás helyének előírásaira vonatkozóan így kezdődik az előírás. Mit is jelent ez pontosan? Tehát a gyártó eh, mondjuk Brüsszelben állítja elő a terméket, eladja azt egy nagykereskedőnek Brüsszelben, aki egy kiskereskedőnek adja el, és azt pedig el fogja adni annak, aki a házát építi belőle. Hogy fog valaki egy bizonyos építési termék tulajdonságával kapcsolatban nyilatkozatot tenni, hogyha nagyon távol esik attól a ponttól, ahol gyakorlatilag forgalomba hozzák ezt a terméket, tehát magyarán megfogalmazva ahol beépítik, hogyha Franciaországba, Görögországba vagy Németországba építik be, akkor erre nem is kerülhet sor. Én azt gondolom, hogy egy belső piacon vagyunk mindannyian, így tehát a jogszabálynak gyakorlatilag a belső piaci építőanyag értékesítést kell egységesen szabályozna. Itt csak olyan előírásokat vehetünk föl a szabályozásba, amelyek a belső piacot alátámasztják és erősítik, és nem kötelezhetjük a gyártókat különböző előírások betartására, attól függően, hogy hol kerül forgalomba mondjuk Görögországban, Németországban, Franciaországban a termék. Azt gondolom, és hogyha jól olvasom ebben a, a hatodik cikk 3E pontban, akkor úgy gondolom, hogy itt egy belső piacról beszélünk, és nem különböző piacokról. Elnök asszony, kedves kollégák! Tisztelt szakértőink! Fontos, hogy most elhangzott a termékbiztonság kérdése, és a munkahelyi higiénia aspektusa is felmerült a veszélyes anyagok kapcsán. Hiszen például az azbest katasztrófa a jövőben most már elkerülhető lesz, hogyha ezeket a szempontokat figyelembe veszük. De ne felejtsük el a klímaváltozás nagy kihívását sem. Az építé, építőipari termékek, építőanyagok tekintetében érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy mik az EU-nak a céljai a klímaváltozás elleni harc során, a széndiokszid csökkentés során. És az üvegházgázok kibocsátása kapcsán is felmerül az építőanyagok kérdése. A hatos cikket legalább ö, bizonyos fontos terméktulajdonságok felvételével kéne bővíteni. Hogyan lehetne az üvegházgázok kibocsátását csökkenteni az építőanyagok egész életciklus hatását tekintve. Köszönjük ezt a hozzáfűzést. Most talán már senki sem akar megszólalni. Én azért mégis megadnám még a szót az előadónak, illetve Kumansz úrnak, aki, illetve hát kérdést tennék föl neki. A gyártók felelőssége és az építési vállalkozók felelősségének a különbségtételére kérdeznék rá. Az innovációval kezdte előadását, és sokak számára, akik az építőiparral foglalkoznak, nagyon konkrét dolgokat is jelenthet. Jó lenne, ha példákkal alátámasztaná, hogy mit ért ez alatt. Néha nem ugyanazt értjük ugyanis a fogalmak alatt, és a felelősség, az innováció mind sokféle értelmezést kaphat. Szeretném öntől hallani, hogy ön hogyan érti ezeket a fogalmakat. Um, Ami a felelősséget illeti, alapvetően az építési vállalkozó a felelős, ha csak nem tudja bizonyítani, hogy a termék, az építőanyag volt hibás. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyakorlatilag lehetetlen bizonyítani azt, hogy a termék volt rossz, mert a gyártó nem fogja elismerni a felelősségét, és ha az építési vállalkozó ugye kicsi, a gyártó meg általában nagy, ezért gyakorlatilag nincs esélye a gyártóval szemben. A felelősség amúgy is az építési vállalkozói főleg, és ezért fontos az, hogy minden információval rendelkezzen, ami a termékről tudható. Ha már sok éve ö, vásárló az adott gyártónál, akkor eh, kialakul köztük egy jó kapcsolat, és a gyártónak, ha bármilyen vád érje a gyártót, akkor pedig úgyis minden jogi eszköz fel fog használni annak érdekében, hogy megvédje magát. Innováció. Hát itt tölthetnénk az éjszakát és a jövő hetet, hogyha ezt akarnánk definiálni. Ez a toll is egy innováció, ha konkrét példát akar Az Egyesült Királyságban sides of a cavity wall, which is a construction technique used in the... Nek ezt dübelnek hívjuk. Más ö, országokban ezt nem használják ezt az eljárást, tehát ez egy olyan termék, ami ö, tipikusan a mi ö, hazánkban elterjedt. Azért is érdekes, mert ennek van széndiokszid, széndiokszid csökkentési vonzata, ugyanis műanyagból készülne, és nem acélból, és ezért a hővezető képessége jóval alacsonyabb, és ezért a falak közé be lehet építeni szigetel. És azért is érdekes, mert amikor értékeltük, akkor egy olyan jellemzőjét is lehetett vizsgálni, mint amit az acélnál nem, ugyanis a műanyag nyúlik, mászik, és azért is érdekes ez, hogy hogyan lehet elmagyarázni a felhasználónak, hogy, hogy miért fogadunk be egy terméket, vagy sem. A nyúlási karakterisztika ö, tekintetében sokan nem is tudják, hogy mi a norma, mi, mit lehet jónak tekinteni, vagy rossznak, ezért mondom azt, és mondtam azt az előadásomban is, hogy az ETA-en belül kell úgy fogalmaznunk, hogy az rugalmas legyen, és az építési vállalkozók, a mérnökök és a kis és középméretű vállalkozások is megkapják a nekik fontos információt, és azt könnyen értelmezni tudják. Bosnmeyer úr a... <laughs> um, Eurocode-ról beszél, talán ez idevág. Támogatom Bassenmayer úr véleményét, annyiban, hogy a termék tulajdonságokat, amennyiben a beépítéskor vizsgáljuk, általában hagyományos termékek esetében már a felhasználásra vonatkozó normák ö, alá esnek. Az innovatív termékeknél azonban még nincsenek ilyen normák, ami a beépítése vonatkozna, és ezért fontos az, hogy a felhasználóknak adott információban arra is kitérjünk, ezekre is kit, olyan tulajdonságokra is kitérjünk, amelyekről még nincsen tapasztalat. Ha mindenre lenne kód, mindennek a felhasználására, akkor ezt nem lehetne feltüntetni a terméken, ráadásul nem is lehet mindenre kódot kitalálni, hiszen mindig is lesznek új, innovatív termékek. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe schrecklich... Köszönöm szépen. Rendkívül félek a bizottságtól. Nem szeretném az eurokód szót használni. Szeretném inkább azt mondani, hogyha lennének egységesített európai felhasználási szabályok, ami pedig a ökológiai lágnyanyomatot illeti, van a fenntarthatósági TC, a TC 350, ebben már van szó olyan termékekről, van, egy, van a PN szabály 5084-es, amely megadja hogy hogyan kell környezetvédelmi terméknyilatkozatokat általában megfogalmazni, ami pedig a ökológiai láblenyomatot, tehát gyakorlatilag a széndiokszid kibocsátást és az energiafogyasztást illeti, és a megújuló energiaforrásokat illeti. Nos, ebben a nyilatkozatokban kell megadni mindezeket a tulajdonságokat. Elnök asszony, itt van a hetes követelmény, 2003-ban mindenképpen európai szinten kell már majd 2013-ban mindenképpen európai szinten kell egységes szabályzással rendelkeznünk. Tehát a harmonizációnak sokkal nagyobb területeket át kell fogni. Tudom, hogy e megbízás keretében nem feltétlen fog tudni a parlament ezzel foglalkozni, azonban vannak még más lehetőségeik is, hogy hogyan tudnak ilyen ajánlásokat tenni. Mellékesen jegyezném csak meg, hogy a hetes számú követelménye kapcsolatban kellene egy alapdokumentum. Mindenféle kérdése van alapdokumentum, itt is ellen szüksége, amit Cooper úr mondott, azt szeretném kiegészíteni. Ezek ezekben az alapdokumentumokban azt kell összefoglalni, ami már amúgy is rendelkezésre áll európai szinten. Más nem szeretnék hozzáfűzni. Tulajdonképpen egy ilyen épületigazolványt kellene tehát kiadnunk, hogyha lesznek európai alkalmazási szabályok, amelyek csak részben, tehát a tűzvédelem, a, az állékonyság, stb., vagy éppenséggel a hang, tehát hangszigetelés területén, a hőszigetelés, a fenntarthatóság és az energiafogyasztás területén vannak. Hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, ezeket a felhasználási szabályokat, akkor gyakorlatilag minden fontos követelménnyel kapcsolatban rendelkezésünkre áll egy olyan dokumentum, amire szükség van tekintettel arra, hogy mivel Németországban sincsenek már ezzel kapcsolatos vizsgálatok, ezért aztán olyan dokumentumot eh, kell kialakítani, amely minden lényeges tulajdonsága kapcsolatban igazolást ad. Ez azonban nem lesz lehetséges, hogy ezeket az európai felhasználási szabályokat nem ilyen csomagként eh, kínáljuk, és ez bele, ez a hetes pontba beleillenek kitűnően. Tehát az épületek esetében a fenntarthatóság eh, azt jelentené, hogy a európai felhasználási szabályokat megalkotjuk. Köszönöm szépen. Uh, Ugye itt a kollega még feltette kérdést, de látom a választ. Persze, Mayer úr kérdését nem felejtettem el. Ki is akarok erre térni. Nagyon nagyra értékelem ugyanakkor ezt a kérdést, amelyet feltettek. És minden kétséget kizáró válaszom Kumansz a következő. A felelősség gondolatát nem lehet túlértékelni. Ki felel a termék beépítéséért? Ezt meg kell értenünk. Azaz, Itt úgy gondolom, hogy a piacról kell, hogy érkezzen a válasz. Teljesen igaza van, csak egy piaca van. Egy, egy piac van, egy egységes belső piac. Ám a gyártóknak valamilyen iránymutatásra van szükség a termékek piacra juttatásával kapcsolatban. De hát ki felel majd arról, e, hogy felhasz, ki, ki használja fel ezeket a termékeket? Hát az építési vállalkozók. De annyi felhasználásra van mód, a 27 tagállamban, hogy ezeket mind feltüntetni a terméken szinte lehetetlen. Éppen ezért a termékre, és ebben egyébként a rendelet is csődöt mondott, nem lehet kötelezettségeket előírni, mégpedig azért, mert a piac olyan különböző, nem a 27 tagországra vezethető ez vissza, a 27 tagország létére, hanem arra, hogy az építési vállalkozók más-más módon építik be ezeket a termékeket. Tehát hogy azonban, hogyha nem határozzuk meg, hogy ki felel miért, hát akkor baj van. És a belső piacon, ezt ne felejtsük el, a szubszidiaritás elve érvényesül. Úgy hiszem azonban, hogy az építési vállalkozók felelősségének elvével és azzal a tényjel szembesülve, hogy nagyon sokféleképpen lehet felhasználni a termékeket, a vállalkozók kezébe adjuk a lehetőséget, hogy döntsön, válassza ki a terméket. Ezért az építési vállalkozók döntik majd el, hogy a belső piacon hogyan használják fel a termékeket. Mert például a német építési piac nagyon szigorú, ezt mindenki tudja. És lehet, hogy az emberek aztán külön ezt a terméket kérik. az Egyesült Királyságban talán a szabályozás nem ennyire szigorú. Nem is azt mondanám, hogy kevésbé szigorú, hanem talán rugalmasabb, de ugyanolyan biztonságot biztosít. Ez egy külön érdekes szempont a biztonság megteremtéséhez, tehát több út vezet. Úgy gondolom, hogy az építési vállalkozónak ezt a rugalmasságot kell biztosítani, így lehet átfogóan megteremteni a biztonság elvét. Mr. Meyer? Ja, entschuldigung, noch eine kleine Nachfrage. Deswegen, A hatos cikk harmadik pontjában azt olvashatjuk, hogy a teljesítménynek a következőkre kell kiterjednie. Angolul shell in addition contain. Tehát itt nem egy lehetőségről, hanem egy kötelezettségről van szó. Természetesen a gyártó kitérhet különböző helyi vagy regionális adottságokra, sajátságokra, azonban arra nem kötelezhető, hogy Európa minden egyes külön helyére az ottani specifikus, különleges sajátságokat beleírja ebbe a termékismertetőbe. Tehát erre gondolok. Tehát, hogyha itt egy, egy lehetőségről van szó, akkor egyetértek, akkor azonban, hogyha kötelezettségről van szó, akkor németországi gyár, gyártóként nem értek ezzel egyet, hiszen nem fogalmazhatok bele kötelező módon minden görög, francia vagy német helyi sajátságot ebbe a leírásba. Tehát nem, tar- nem tartom észszerűnek kötelezni erre senkit. Elnézést, hogy megint besz... közbeszólok. Azt hiszem ez a három A cikk a tanács közös álláspontjában. De hát ezt az alkalmazott um, harmonizált technikai specifikációkkal való kapcsolatában látom, hogyha harmonizált normák vannak, akkor ezek kötelezővé válnak, Ám itt arról van szó, hogy de manufacturer shell, a shell szócskát használja a szöveg, mégpedig, hogy a meglévő techni, harmonizált technikai specifikációkkal összhangban használja. Márpedig ezek a specifikációk ugyanazok minden országban, a harmonizált technikai specifikációk. Nos, ezen harmonizált technikai specifikációkat pedig úgy kell használni, ezeket mindenki ismeri, és a gyártó valamelyiket kiválasztja, és utána következik a cikk további része, logikusan. Mondom, ez nem a piac földrajzi elhelyezkedésétől függ. Igen, Kumin Annyit szeretnék hozzátenni még, hogy a gyártót kötelezni kell arra, hogy megadja azt az információt, amely a termék megfelelő felhasználását lehetővé teszi. Vannak termékek, amelyeknek nyári és téli minőségük van. Vagy mondhatjuk van olyan termék, amelyet Olaszországban, olaszországi használatra terveztek, másokat skandináv használatra. Aztán az életciklusról van szó. De hát vannak olyan önadhézív termékek, amelyek három hónap napon való tárolás után elveszítik épp ezt a legfontosabb önadhézív tulajdonságukat. Márpedig ezeket a szempontokat igenis fel kell tüntetni, de minden termék esetében ez más. A poliuretán hőszigetelés, nél nem mindegy, hogy a falra, vagy pedig a tetőtérbe teszem, és a rockwool is teljesen másként működik eh, a szarufák közé betéve, és másként működik eh, a fal, eh, falra felvitt hőszigetelés, rabichálós hőszigetelés esetén. Márpedig ezt a CE jelölővel fel kell tüntetni, hogy világosá váljék minden termék specifikációja. Pozenmeyer úr. Szeretném még egyszer megismételni, hogy Maja professzor úrnak természetesen igaza van, amikor azt mondja, hogy nem engedhető meg, hogy egy bizonyos termék olyan szinten legyen megjelölve, hogy már a gyártó tudja, hogy hol fogják azt beépíteni eredetileg arra gondoltunk, hogy fordítási hiba áll fenn, amikor ezt olvastuk, ugyanis a német fordításban azt olvastuk, hogy nem azt olvastuk, hogy ahol használják, hanem amikor használják, vagy ha felhasználják a terméket. Tehát itt jogi okokból gyakorlatilag hagyhatjuk ezt a kérdést. Belső piacon ugyanis teljesen mindegy, hogy Máltán vagy Belgiumban kerül-e forgalomba, kerül a piacra a termék, ez a tehát hol szócska a német fordításban csak arra vezethető vissza, hogy a tagállamoknak továbbiakban is jogában áll, ahogy azt az előttem szóló is mondta, hogy bizonyos éghajlati, földrajzi, geológiai különbözőségeket, amelyek, amelyek specifikusak az ő tagállamukra, az ő beépítési helyükre nézve, nos, ezeket bizonyos fokozatok és osztályok megfogalmazásával, létrehozásával szabályozzanak és specifikáljanak a termék ismertetőben, a terméknek a műszaki specifikációjában. És gyakorlatilag ezáltal indirekt módon eljutunk a felhasználási célhoz is. Európában a felhasználási cél az sosem fog különbözni az építési termékeknél, ami különbözni fog, az a beépítés helye és különbözni fog az, ami a tagállamok hatáskörébe esik, ahol neki kell előírásokat meghozniuk, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Tehát a hatodik cikk, harmadik pont E betű, az egy teljes katasztrófa. Úgy teszünk, minthogyha na, most nem akarok, nem akarok Svájcról beszélni, tehát most úgy teszünk, mintha Svájcba szállítanánk. Hát gyakorlatilag Svájcra is kiterjed most már ez a piac. Azonban, hölgyeim és uraim, az utolsó szöveg változatban, a tanács szövegében az angol ver szó ki lett javítva, és ezért szólaltunk itt most föl, tehát ezt nem engedhetjük meg. Itt a ven, tehát a ha szócskát kellene használni, és akkor nem kell definiálnom, hogy mi a belső piac, hanem egész egyszerűen elhagyom ezt a bekezdést. És ez gyakorlatilag a, a rendeletnek a terjedelmét is csökkenti. Tyson úr még itt van, kíván reagálni a most felvetett problémákra? Tíz Telt elnök asszony, igen. A következőt szeretném elmondani. a francia változatban van egy 6-3-E pont is, és a referencia úgy hangzik, hogy ahol a terméket piacra dobják. És ez szerint a gyártónak tudnia kell, hogy a terméke hova kerülhet. Általában, ha piacosítanak egy terméket, akkor valahova, valamelyik piacra szánják, tehát jogos az elvárás, hogy a gyártó tudja, hogy milyen piacra szánja a termékét, és ismernie kell annak a piacát és az ott érvényes elvárásokat. És ez nem olyan nagyon bonyolult dolog. Európán belül nagyon pontosan lehet tudni, hogy mondjuk egy német gyártó valamit Olaszországnak vagy Franciaországnak szán ha az európai piacra kerül egy termék, akkor el kell látni megfelelő információkkal. Nem tudom, hogy a gyártókat ez mennyiben izgatja ez a kérdés egyáltalán, de ezzel nekünk foglalkozni kell. A bizottság erre mit reagál? Elnézést kérlek kérek. Én nekem a tolmácsom a 6-3-A pontot mondta, és e, nem találtam először, valóban E pontról van szó, és így most már értem a kérdést, de az nem könnyű. Nem lehet könnyen megválaszolni. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy lezárjuk a meghallgatást röviden összefoglalnám, hogy mi hangzott el. Nagyszerű előadásokat hallottunk különböző szempontok alapján, és a finanszírozás kérdése is felmerült az LTL, meg a CDG finanszírozása, és nyilván még a delegációkban, bizottságban további vitákat fogunk folytatni ezekről a kérdésekről a cél megjelölésével való visszaelésnek a felügyeletét és biztosítani kell, ez is elhangzott, ez a tagállamok feladata lenne, de közben költségöt is megszorítások vannak, pedig eznek ugye minőségi és biztonsági indoka is van, aztán felmerült a probléma, hogy mit kéne bevallani, ráírni a nyilatkozatra, vagy semmi. Nyilván a veszélyes anyagokat igen, hogy egy vagy több minőségi szempontot, hogy kik a felhasználók, kik a beépítők, kik a gyártók, a mikro-makrovállalkozások szempontjai. Tehát nagyon sok aspektus felmerült, van miről otthon rágódnunk. Köszönöm az előadóknak, köszönöm az előadóknak, köszönöm Májer úrnak, hogy kitartottak, a bizottságnak, a többi képviselőnek is, akik itt maradtak, mindenkinek és a tolmácsoknak is. Nagyon izgalmas vitát hallottunk, köszönöm.